Kezdjük a napirend első pontjával, tehát a 2007-es mentesítést töröltük a napirendről, ezért térjünk át a 12-es pontra, 2010-es évi költségvetés harmadik szakasz bizottság. A vélemény előadója Jean-Pierre Audi alelnök úr, akinek azonnal meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Nincs különösebb megjegyzésem ehhez. Meg szeretném köszönni a támogatását a titkárságnak, ugyanaz érvényes a kollégákra is. Vannak különböző módosító indítványok ezen jelentés kiegészítéseként, és nem is szeretnék ezzel tovább foglalkozni, hiszen mindenki megkapott minden dokumentumot, és éppen ezért javaslom, hogy azonnal kezdjük és meg a szavazást. Köszönöm, képviselő úr.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 Allora, passiamo alla... Akkor tehát térjünk át a szavazásra. Hogyha egyet értenek, akkor ne elektronikus szavazással szavazunk, hanem kézfelemeléssel, mert azt hiszem, hogy nincs szükség az elektronikus szavazásra. Tehát kézfelemeléssel szavazunk, rendben? Nézzük az egyes számú módosító indítványt. A jelentéstevő nemmel való szavazást javasolja. Ki van a módosító mellett? Elfogadtuk tehát a módosító indítványt, köszönöm ellene. Siamo ah. e Astenzioni? Tartózkodók. Tehát a módosító indítványt elfogadtuk. Térjünk át. Prego. Tessék. Ah, vuole verificare il voto elettronico. Ellenőrizni kívánja az eredményt elektronikus szavazással? Mm-hmm.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 Avete votato tutti? Chiedo. Mindenki szavazott? Elnézésüket kérem. Nem? Va bene. Allora, il voto elettronico, 7 favorevoli, 9 contrari. Elektronikus szavazás, 17 mellette, 7 ellene, egy tartózkodás, tehát Elutasítottuk a módosító indítványt, talán valaki nem szavazott, mindenki betette szavazókártyáját a készülékbe? Ambíció. Nincs kifogás az eredménnyel kapcsolatban? Rendben, akkor haladjunk tovább. La votiamo nel momento in cui abbiamo messo la scheda elettronica, a questo punto per evitare contestazioni. Tehát, hogy a kifogásokat elkerüljük, mostantól elektronikus szavazásra szavazunk. Áttérünk tehát a kettes számú módosító indítványra. Passiamo alla votazione dell'emendamento numero 2. A kettes számú módosító indítványra kapcsolatban megnyitom a szavazást. Okay. L'emendamento è respinto con due... Elutasítottuk a módosított 12 nem szavazattal, 10 igen szavazat és egy tartózkodással. Most pedig áttérünk a négyes számú módosító indítványra, amely két részből áll. Most az első részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk ezt a részt, 23 igen szavazata nem volt nem, illetve tartózkodás. Most pedig eltérünk a négyes számú módosító második részére, megnyitom a szavazást. respinto. Elutasítottuk ezt a részt 12 nem szavazattal. E Compatibili. Insieme? No, l'uno dopo l'altro. Ah, il tre. Passiamo alla votazione dell'emendamento. a hármas számú módosító indítványról való szavazásra, megnyitom a szavazást. elfogadtuk 21 igen szavazattal, egy nem szavazattal tartózkodás nem volt. L'emendamento, passiamo alla votazione dell'emendamento numero 5. érjünk át az ötös számú módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Viszont. Emendamento approvato con 20... Elfogadtuk a módosított 22 igen szavazattal, két nem szavazattal tartózkodás nem volt. Térjünk el tehát a hatos számú módosító indítványra megnyitom a szavazást. L'emendamento è approvato. Elfogadtuk a módosított 22 igen szavazattal, egy nem szavazattal tartózkodás nem volt. Térjünk át. A hetes módosító indítványról, tehát most már nem kell szavaznunk, térjünk át a nyolcas számú módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Emendamento respinto. Elutasítottuk a módosított 15 nem szavazattal, 8 igen szavazattal tartózkodás nem volt. Térjünk át a 9-es módosító indítványra. Emendamento approvato elfogadtuk 23 igen, egy nem szavazattal tartózkodás nem volt. Következzék a tízes számú módosító indítvány. Lego, ne. My card doesn't work. Sorry. Szavazókártyám nem működik, elnézést. Giustare la scheda dell'onorevole. Szeretne segíteni a képviselő úrnak? Egy pillanat. Thanks.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 a tízes számú módosító indítványról való szavazást lezárom. 12 nem szavazattal elutasítottuk, 10 igen szavazat volt, tartózkodás nem volt. A 11-es módosítóról szavazunk. Tessék, egy pillanat. Pregonorió. Merci, Monsieur le Président. À cet amendement numéro 11... Köszönöm szépen, elnök úr. A 11-es módosítóval kapcsolatban frakcióm szóbeli módosítót javasol, amelyet felolvasok, és kérem, hogy ezt a szóbeli módosítót bocsássa szavazásra, és ezt követően pedig a 11-es Ajala Szenderféle módosítóról szavazzunk. Tehát a 8-as bekezdéshez a polgárok EU dokumentumokhoz való hozzáférését változatlanul hagyva valamennyi EU dokumentumhoz, ez lenne a kiegészítés. A 11-es módosítóról beszélt, ugye? Ezt azért javaslom, hogy most a szóbeli módosítómról szavazzunk először, és természetesen ezt követően szavazhatunk az Ajala Szender féle módosító indítványról, amely számomra egy kicsit túlzott, túlságosan korlátozó jellegűnek tűnt. Igen, elnök úr, egyszerűen nem elég a francia tudásom ahhoz, hogy követni tudjam tehát ez a relevant de la legislation, ez azt jelenti, hogy ami a törvényben van, vagy eh, más dolgokat is ért ez alatt. Ezt nem tudtam pontosan. Tehát nem csak törvényeket. Mert eh, itt arról van szó, hogy eh, a dokumentumok minden nyelvben nyelven meglegyenek. Tehát igazából csak tisztázni szerettem volna. Nem értettem pontosan, hogy mi ez a releváns, jogalkotásilag releváns, tehát az előkészítő munkálatok is, vagy csak a kész törvények tartoznak ide. Közlemények, egyéb dolgok is ide tartoznak? Hiszen eh, soha nem volt szándékom, hogy az összes eh, dokumentumot, anyagot eh, bevegyem. Tehát de ne csak a törvényekről legyen szó, hiszen néha a végrehajtási határozatok néha fontosabbak, mint a törvények, hiszen a polgárok általában nem jogászok, nem értik a törvényt, viszont azt látják, hogy hogyan hajtanak végre egy törvényt, és ez vonatkozik az ajánlásokra is, véleményem szerint. Sajnálom, eh, elnök úr hogy eh, politikai vitát kezdünk egy szavazás alatt, ez eh, nem szokás, de általában eh, angolul vannak az anyagok, és hogy fontos, ami egy anyagban van. Tehát a jogalkotás ilag releváns, ez igazából egy korlátozás. Éppen ezért azt mondanám, hogy olyan anyagokról van szó, amelyek a parlamenti munkára kihatnak. Ezzel, hogyha ha egyetért, akkor visszavonhatná a módosító. Úgy tűnik számomra, hogy az Odi úr által uh, bemutatottak szellemében lenne értelme megszavazni a szóbeli módosított az Odi által elmondottak szerint. Megnyitom a szavazást erről. Emendamento approvato. Elfogadtuk a módosított, 21 igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nem volt. Tehát a 11-es eredetit visszavontuk, és eltérünk a 12-es módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Emendamento approvato. Elfogadtuk 23 igen, szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nem volt. Térjünk át a 13-as módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Emendamento respinto. Elutasítottuk, 17 nem szavazattal, 8 igen szavazattal. Következzék a 14-es módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Emendamento approvato. Elfogadtuk. 10, 25 igen szavazattal, nem volt tartózkodás, illetve nem szavazat. Most pedig térjünk át a 16-os módosító indítványra megnyitom a szavazást. 15, javítja magát az elnök, 15-ös módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindement approvato, 25. Elfogadtuk, 25 igen szavazattal, ellen szavazat tartózkodás nem volt. Térjünk át a 16-os módosító indítványra. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk 16 nem szavazata, 8 igen szavazattal és egy tartózkodással. Következzék a 17-es módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Emendamento respinto. Elutasítottuk, 17 szavazat, nem szavazattal, 8 igen szavazattal. Most pedig tessék, Odi úr. Sur ce paragraphe 12, Sur le paragraphe 12, je voudrais vous demander la faveur. Tehát a 12-eshez egy szóbeli módosítást fűznék. Arról van szó, hogy a tagállamok, itt a, tehát a 11-es, a 11-esről van szó, tehát itt 33,5 milliárd euró 2005 től. Ezek a számok voltak érvényesek, amikor a jelentésről szóltam. De akkor még a 2008-ban már 36 milliárd volt, és azt javasolnám, hogy a, ezt a 36,8 milliárdot 2008 decemberére vezessük át, ez igazából csak egy számszerű korrekció. És azért lényeges, hogy 2008 és ne 2007-es év legyen ott. A 2009 első negyedévében jöttek ki ezek a számok, és igazából csak azt kérni, hogy ez a 36,8 milliárd euró 2008 decemberére kerüljön. Prego, onorevole. Parancsolj, Ajala Szendraszony. Igen, ha megenged nekem is egy megjegyzést. Ha ez olyan szám, amelyen nem rendelkezett az előadó akkor, akkor azt mondanám, hogy ez egy technikai megjegyzés, és a titkárság is foglalkoztat vele. Helyesnek tartom, hiszen itt egy egyszerű kiegészítésről van szó, azt hiszem, hogy erről nem kell külön szavaznunk. Azért is, mert a módosítót egyébként is elutasítottuk. No, abbiamo fatto, facciamo questa correzione. Nei termini in cui ha detto l'onorevole Audi, l'emendamento 11 è respinto e qua facciamo una correzione. passiamo alla uh, votazione dell'emendamento. Térjünk át a 18-as módosító indítványról való szavazásra megnyitom a szavazást. Mindemento approvato. Elfogadtuk a módosítót, 26 igen szavazattal, nem szavazat tartózkodás nem volt. Térjünk át a 19-es módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Emendamento Elutasítottuk, 18 nem szavazattal, 7 igen szavazat és egy tartózkodás volt. 20-as számú módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Emendamento approvato. Elfogadtuk, 22 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és egy tartózkodással. Nézzük a 21-es módosító indítványt. Megnyitom a szavazást. Mindamento. Elfogadtuk, 23 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nem volt. Térjünk át a 22-es módosító indítványra, megnyitom a szavazást. Mindamento approvato. Elfogadtuk. 26 igen szavazattal, nem, illetve tartózkodás nem volt. 23-as módosítóról megnyitom a szavazást. Mindamento respinto. Elutasítottuk a módosítót, 15 nem szavazattal, 10 igen szavazattal, egy tartózkodással. Ezzel lezártuk a módosítókról való szavazást, most az így módon módosított véleménytervezet egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Approvata con 25. Elfogadtuk, 25 igen, és egy nem szavazattal. Köszönetet mondunk tehát Odi alelnök úrnak végzett munkájáért, és folytatjuk a napi rendet. Eh, passiamo adesso alla... Térjünk át most egy rövid összefoglalóra hiszen mindenki megkapta a dokumentumot a koordinátorok ülésre vonatkozóan, amelyre tegnap került sor a szakbizottsági ülést követően. Kineveztük a jelentéstevőket a jelenlegi témákkal kapcsolatban, amelyről értesülhetnek a feljegyzésben, melyet a titkárság juttatott el önökhöz. Ugyanez vonatkozik a 2008-as mentesítéssel kapcsolatban kinevezett jelentések, jelentéstevőkre, valamint a ö, különböző egyéb jelentéstevők kinevezésére, ezzel semmiféle probléma nem volt. A saját kezdeményezésű jelentés az ötös pont, az Európai Szemvevőszék külön jelentései, nos ezt is megtalálhatják azon frakciók neveivel, akik megkapták ezeket a témákat. Vannak még döntések, melyeket meg kell hoznunk, különösen a delegációkra, a meghallgatásokra és a tanulmányokra vonatkozóan, amelyeket a következő hónapokban kell majd elkészíteni. Különösen, ami a delegációkat és a meghallgatásokat illeti, elég sürgős a dolog, mint ahogyan a titkárság is jelezte, mindenképpen döntést kell hoznunk október 7-ig, ez év október 7-ig nem csupán néhány tanulmány felsorását találják a dokumentumban, amelyet tegnap javasoltak, hanem néhány meghallgatásról is vitáztunk, ahol a 2B pontban találhatók ezek. Ami a delegációkat illeti, Olaszországra utaltak egyes régiókra különösen, Lombardia, Abruzzo, Campania és Campania, Calabria ezek, Bulgária, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Görögország, Ciprus és Horvátország neve merült fel. Ahogyan a titkásság jelezte, Brown úr ma délelőtt, ezek a delegációk, ezen delegációk közül valószínűleg hármat tudunk lebonyolítani 2010-ben, míg a többi 2011-re tolódik majd. Két lehetőségünk van, vagy jelenleg fogunk dönteni arról, hogy melyik legyen az a három delegáció, amelyre 2010-ben akarunk sort keríteni, vagy pedig ezt a témát elhalasztjuk a következő ülésre, a politikai frakciók képviselői és a titkárság részvételével, hogy mikor és melyik delegációt akarjuk lebonyolítani, hogyha egy kis időre van szükségünk ahhoz, hogy ezen elgondolkodjunk. De akár most is dönthetünk erről, hogy kiválaszt meghatjuk tehát most is ezt a három delegációt. A néppárt Gressle asszony nevében Magyarországot jelölte meg Geyer úr Görögországot, ha jól emlékszem, az ALDE frakció pedig Olaszországot választotta. Tehát akár így döntünk, vagy pedig gondolkodhatunk még ezen, és aztán a titkársággal találkoznak, a politikai frakciók képviselői, és ők döntenek majd erről, tehát mindenképpen október 7-ig meg kell ezt tennünk. Tessék! rákérdeznék, hogy jól értettem-e, elnök úr? Tehát ha ma nem döntünk, akkor október 7-ig kell döntenünk, és akkor hogyan, mikor lesz ez? Gliel'ho detto, si può decidere. Elmondtam. A titkárság és a politikai frakció koordinátora ülésén dönthetünk erről. Tehát ott határozhatjuk meg, hogy melyik legyen az a három ország, amely prioritást kap. Ez minden. De arra az ülésre mindenképpen sort kell keríteni a következő napokban, hetedikéig. Tessék. Um, Puheenjohtaja, Elnök úr, három javaslat volt, tehát a néppárt részéről. Magyarország, Olaszország eh, és az SNT. Tehát három eh, opció van, és döntenünk kell. Tehát nem minden eh, frakció kész, és természetesen elhalaszthatjuk a döntést, de tegnap három javaslat jött, tehát szerintem ezzel a hárommal kell foglalkoznunk. Prendendo anche Tehát a ma reggeli kérelmeknek is megfelelve, hogyha ma döntünk, természetesen az jobb lenne. Minél hamarabb döntünk, annál jobb. De én az alternatívát is felvetettem, azaz, hogy később döntsünk. Igen, egy személyes véleményem lenne, tehát Horvátország, és hogyha ír barátaink megszavazzák a Lisszaboni szerződést, akkor az a kompromisszum lesz, hogy egy biztos országonként. És ez a horvátországi csatlakozási szerződésben is szerepelni fog. És Horvátország csatlakozásánál esetleg ez egy lényeges politikai döntés lenne, ezt Koszovó esetében is megtettük a múlt ciklusban. Tehát, hogyha most elmegyünk Horvátországba, akkor gyorsítani tudjuk politikailag a csatlakozást. És a szlovén-horvát határtárgyalások is úgy tűnik, hogy megoldódnak. Prego, onorevole Liberászki. Tessék, Liberászki úr. Dziękuję Köszönöm, elnök úr. Azt javasolnám, hogy emlékezzünk, hogy tavaly Bulgáriába mentünk. És nem tudom, hogy szükséges-e minden évben, vagy minden második évben elmenni. Én részt vehettem az úton, de szerintem most Bulgáriába nem menjünk el még egyszer c'era l'onorevole? Sì, Cianeschi. Onorevole Ciasneschi, prego. Ciasneschi úr kap szót. Dziękuję bardzo. Köszönöm, elnök úr. Támogatnám a horvátországi utat. Természetesen, hogyha Lisszaboni szerződést elutasítják, az sem fogja a horvát csatlakozást veszélyeztetni. Hiszen az ír döntéstől függetlenül tag lesz Horvátország. És úgy gondolom, hogyha elmegyünk Horvátországba, akkor tényleg meggyorsíthatnánk a folyamatot, tehát támogatnám a javaslatot, főleg azért, mert úgy tűnik, hogy Ö, problémáik is voltak az előcsatlakozási alapokkal. Köszönöm. Parola l'onorevole Geyer, voglio... Mielőtt megadnám a szót Geyer úrnak, pontosítani szeretném, hogy valamennyi ország, amit felsoroltam korábban a delegációk ügyében, most tehát csak azt kell megnézni, hogy melyik legyen az, melyik élvezen elsőbséget három vagy maximum négy 2010-ben, de a többire is sor fog kerülni 2011-ben. Tessék, Geyer úr! Dankeschön. Ich Köszönöm. Szimpatizálok Odi kollega javaslatával. Azt javasolnám, hogy jövőre figyelembe veszük Horvátországot, és Görögországról tett tegnapi javaslatomat is aláhúznám, de értem Olaszországot is, a koordinátorok ülésén hallottuk az érveket, hogy az Abruzzóban a katasztrófa miatt nem lenne rossz elutazni. Tehát Horvátország, Görögország és Olaszország legyen prioritás jövőre. Köszönöm. Vorrei mm, dare un attimo la parola. Meg szeretném adni a szót egy pillanatra a néppárti frakciónak, mivel tegnap Greszle asszony Magyarországot is megemlítette. Hogyha nincsenek problémák, akkor lehetne Olaszország, Horvátország, úgy tűnt tegnap, hogy Greszle úr ezt az országot is említette, és tehát Olaszország, Horvátország lenne a 2010-es prioritás, és az összes többi 2011-ben. Elnök úr, igen, ami Magyarországot illeti, Görögországot, Olaszországot, ez rendben van, és akkor utána Horvátország. Krékassa júr. Hiszen Görögországban 2007-ben járt a delegáció, tehát nem tudom, hogy logikus lenne-e? Tehát Olaszország, Magyarország és Görögország és Horvátország lehetne a következő cél, a negyedik. Se lei, se se loro vogliono mantenere... Hogyha meg akarják tartani Magyarországot, akkor lehetne Olaszország, Magyarország és Horvátország is, hiszen Geyer úr is említette Görögországot, Horvátországot és Görögország lehetne 2011-ben. Das hört sich so ein bisschen an, als entscheiden wir über... Tehát, mint hogyha egy családi nyaralásról döntenénk. Görögország mellett az azért szólt, hogy az ellenőrzési rendszer végrehajtásáról szeretnénk megbizonyosodni. És ez volt az én érvem is. És Tegnap is megkaptam Gressle asszony támogatását. Elsősorban arról van szó, hogy a szakbizottság által nagyon gyakran megtárgyalt agrárrendszer ellenőrzését megoldjuk. De az a kérdés, hogy politikailag mi kap nagyobb hajsúlyt. Az a lényeg, hogy politikailag minek van a nagyobb jelentősége. Csatlakoztam Odi úr érvéhez, de ez nem jelenti azt, hogy ne ellenőrizzük a rendszer alkalmazását. Tehát szerintem ne halasszuk el, az ellenőrzés gyorsan kellene megtennünk, hogy Görögországban tényleg működnek a dolgok. Én ragaszkodnék Görögországhoz. Azt hiszem, hogy mielőtt megadnám a kollégának a szót, a legjobb dolog most az lenne, hogyha háromról négyre elmennénk az országos szemet, Olaszország, Magyarország, Horvátország, Görögország, próbáljuk mindannyit meglátogatni 2010-ben, a többit pedig 2011-ben, és így elkerüljük a hosszadalmas vitát. Hogyha a képviselő úr ezzel egyetért, áttérünk a következő napi rendi pontra, tessék. Igen, tehát szerintem politikai megállapodásnak kell lenni, tehát legyen -e régi tagállam is, tehát Görögország, Olaszország és egy új tagállam, Magyarország például. És mondjuk legyen egy olyan is, amely csatlakozni szeretne. És akkor mind a három csoportra foglalkozunk. Ö, mi bár... Arról beszélünk tehát. Úgy tűnik számomra, hogy akkor a 2010-es prioritások Olaszország, Magyarország, Horvátország, Görögország, a többi országot pedig 2011-ben keressük majd fel. Rendben van ez így? Van még egy kis idő, hogyha valaki a következő ülésre szeretnék kijelölni a tanulmányokat, mert amíg a meghallgatásokról és delegációkról való döntés határideje október 7-e volt, a tanulmányokkal kapcsolatban kicsit több időnk van, hiszen tegnap érkezett néhány javaslat, tehát hogyha valaki a következő ülésen még szeretne felvetni ezzel kapcsolatos új javaslatokat, akkor ezt is fel lehet venni a napirendre. rendre. Liberácki úr kért szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Én eh, szeretnék visszatérni kollégámra, tehát aki azt mondta, hogy legyen régi tagállam, új tagállam és tagjelölt. Tehát korábban Magyarországon és Lengyelország. Magy- Lengyelországban voltunk, tehát hogyha Görögországban a helyzet olyan, akkor érdemes elmenni. De én úgy javasolnám, hogy Olaszország, Horvátország, Görögország és Magyarország, de tényleg prioritásokat kell megszabnunk. Ma ovviamente poi del, di come verranno fatte. Természetesen arról, hogy milyen sorrendben kerül sor ezekre a látogatásokra, arról majd később vitázunk, itt nem utazásokról van szó, turizmusról, hanem kritikus pontok felderítéséről. Éppen azért említettük meg ezeket az országokat, mert úgy véljük, hogy szükség van arra, hogy a szakbizottság ellátogasson oda, de azt hiszem, hogy nem ma van annak a napja, hogy döntést kellene hozzunk arról, hogy mikor és hogyan bonyolítjuk le ezeket a látogatásokat. Ajara Szender asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr. Ami a tanulmányokat illeti, újabb javaslatokat is lehetne tenni, de van már egy lista, és ebben megállapodtak a koordinátorok. Itt utalnék két tanulmányra, amelyek a pénzügyi tervre vonatkoznak. Tehát itt vannak a strukturális alapok, az agrár alapok 2007-2013 között. És a 2000-2007-es korszakban is korai volt, hogy következtetéseket vonjunk le. Éppen ezért csak ismételném, hogy a következő programozási időben is túl korai lesz, hogy konzekvenciákat vonjunk le, tehát lehetne egy köztes értékelést tenni. Azonban 94 és 99 között is volt egy ilyen, és a bizottság csupán tavaly adott részleteket szabálytalanságokról. Tehát, hogyha vannak tanulmányok, akkor ehhez nem fűzök hozzá semmit, mert nem olvastam ezeket a tanulmányokat, más intézményektől kaptuk azokat, de érdekelne a logika érdekében, hogy ne csak 2007 és 2013 közötti időszakot nézzük meg, hanem a korábbiakat is. És akkor meg tudjuk állapítani, hogy a felhasználásnál volt-e haladás. Tudjuk, hogyha az alapok beindulnak, akkor mindig vannak kezdeti nehézségek. Szerintem logikusabb lenne, hogyha olyan időszakokat néznénk meg, amelyek már lejártak. Tehát még a 94-99-es időszakot sem végeztük el. Azt sem csináltuk még meg. Va bene, come ho detto prima, c'è... Ahogy korábban elmondtam, van idő a javaslatok benyújtására, tehát önnek is van ideje arra, hogy ellenőrizze, hogy melyik lenne a legjobb javaslat, amelyet a szakbizottság elé tár. A másik pont, a C pont, ahol is a biztosok meghallgatásáról van szó. Kezdetben felmerült az a lehetőség, hogy túl sok a meghallgatás, és túl kevés rendelkezésre álló időnk van, tehát van egy olyan javaslat Liberácki jelentéstevő részéről, hogy valamilyen módon csökkentsük a meghallgatások számát. A tegnapi koordinátori ülésen született meg az az igény, hogy fontos lenne valamennyi biztost meghallgatni, és nehéz eldönteni, hogy az egyik fontosabb, a másik kevésbé fontos, mivel a szakbizottságunk a valamennyi abszolút fontosságú. Éppen ezért felhívom a titkárság figyelmét, hogy próbálja megtalálni a rendelkezésre álló időt, illetve a biztosokat is kérdezik meg, hogy mikor érnének rá a meghallgatásokon való részvételre. Ezt követően november 10-ét tűztük ki a szemvevőszékkel való találkozóra, nagyon sok nehézséggel sikerült ezt elérni, ahogy tegnap is elmondtam. Így az különféle időpontokat megtalálják a dokumentumban. Ezt a találkozót illetően kérem, hogy mindenki legyen pontos. Először a beszámolót hallgatjuk meg, aztán kerül sor a vitára. A szemövőszék elnöke nem akarja a vita idejét megkurtítani. Megnéztük tegnap, hogy mennyire sok időre van szükség, amikor a szemvevőszék ügyeiről vitázunk. Éppen ezért fontos lenne, hogy minden parlamenti képviselő feltessen kérdéseket, és meghallgathassa az erre adott válaszokat is. Ami a luxemburgi látogatást illeti, november 4-én délután kerül erre sor, erre a luxemburgi látogatásra, a szemvevőszék meghívására. Egyben köszönetet szeretnék mondani a szemvevőszék ma itt jelenlévő képviselőinek ezért a meghívásért meg kell határozni, hogy melyik néppárti képviselő fog lét, jelen lenni az AFET ülésén, aztán itt van a 2010-es ütemterv, a szemvevőszék beszámolója, amelyre még 2009. november 9-én kerül sor. Hogyha nincsenek ezzel kapcsolatban megjegyzések, akkor előre is haladnék a napirenden, áttérve a napirend 14. pontjára, mely az Európai Szemvevőszék 2 per 2009-es különjelentése eredményesen javítja-e az egészségügyi helyzetet az Európai Unió közegészségügyi programra 2003-2007 címmel. Fjellner úr, a jelentéstevő tessék. No quería, gracias presidente, perdone, no quería simplemente... Köszönöm, elnök úr. Nem szeretném zavarni az ülést, de visszatérnék arra a javaslatra, hogy a bizottság ille, bocsánat, tehát itt a szakbizottságunkból is jelöljünk egy tagot. Kaptam a titkárságtól egy javaslatot, és szeretnénk megtudni, hogy ki lenne felelős a témáira bizottságban. Tehát olyan témákról beszélek, amely például a fejlesztéssel függ össze. Jó lenne, hogyha tartanánk valamilyen tájékoztatót. Nyilvánvaló, a népet képviselője ellátogat, vagy nem látogat akár, de mindenképpen a szakbizottságot fogja képviselni ott, és be fog nekünk számolni az ottani eredményekről. Megadnám tehát a szót Fjellner úrnak, olyan is bemutatása céljából. Uh, Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy úgy gondolom, hogy nagyon jó és érdekes uh, ez a jelentés, és érdekes volt olvasni is. Tehát nagyon sok jelentést olvastam már, nagyon sok kritikus jelentést is olvastam már, és mégis el kell mondanom, hogy ez nagyon átfogó kritikát tartalmaz. Úgy foglalnám össze néhány egyszerű szóval a kritikát, hogy Az európai közegészségügyi program eh, igazából túlságosan ködös, túlságosan általános eh, célkitűzéseket tartalmaz. És eh, igazából nem igazán konkrét. Tehát igazából aki túl sokat akar kapni, az általában keveset fog. Tehát így is összefoglalhatnánk, hogy túl általános, túl soknak tűnik, de igazából kevés konkrétumot tartom. És a problémát nem szeretném elmismásolni. Tehát itt van, hogy 232 millió euró van az első posztban, de az ambíció az mégiscsak nagyon jó, és nagyon nagy, hogyha belegondolunk, hogy hány intézkedés is van. Tehát, igazából konkrét projekteket hiányolok. És vannak olyanok, intézkedések, amelyek nem projekt jellegűek, de igazából úgy tűnik nekem, hogy ez a dolog valahogy kicsúszott a bizottság kezéből, vannak olyan projektek, amelyek átfedik egymást. Én a Kör Környezetvédelmi Bizottságban is tag vagyok, és nem adtak több pénzt, illetve a parlament nem kért több pénzt a közegészségügyi programra. Így úgy gondolom, hogy a probléma amely, <clears throat> amelyet itt látunk, megpróbálunk korlátozott forrásokkal sok problémát megoldani. Úgy gondolom, hogy strukturális problémák vannak. Tehát például nincsenek mérhető eredmények, mérhető célok. Tehát egy projekt esetében mindenképpen szükséges lenne, hogy valahogy mérni tudjuk, hogy mit hoz a projekt. Tehát, hogy például lennének ilyenek, hogy az elhízás ellen, vagy a dohányzás ellen fellépünk, ott, ott esetleg lehetne mérni az eredményt, tehát, hogy mit tudom én, hány kiló egy ember lefogyott vagy nem, de nincs. Ilyen nincs. És uh, nyilvánvaló az is, uh, hogy hálózatokat hoznak létre szakértők között, különféle tagállamok között, hogy a legjobb gyakorlatot megállapítsuk. És tehát így kaphatna az Európai Közegészségügy hozzáadott értéket is. Hiszen a közegészségügyet azt mindenképpen hálózatokban kell megoldani. És nem igazán hatékony az, ami itt van. Úgy gondolom, hogy a jövőben sokkal több mérhető célt kell kitőznünk magunknak, és az Európai Parlamentnek is meg kellene néznie, hogy mit tudna csinálni. Tehát jó lenne hosszú, konkrét listákat írni. És akkor sokkal jobban tudnánk koncentrálni a saját követeléseinkre is. Remélem, hogy nem csak több pénzt akarunk, hanem több mérhető eredménnyel járó projektet is. Nem szeretném, hogy azt mondjuk, hogy kevés a pénz, ezzel a kevés pénzzel megelégszünk. Remélem, hogy ehhez a kérdéshez visszatérhetünk majd, és remélem, hogy a bizottság az összes projektet bemutatja majd. És jó lenne, hogyha mi is látnánk a bizottság projektjeit az elkövetkezendő időszakra. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt olvasni a jelentést, hiszen tartalmaz tanulmányokat is, és ezek alapján kiderül, hogy az emberek életét hogy tudnak befolyásolni. De ismét azt mondom, hogy itt megint túlságosan átlagos a dolog. De azzal zárnám, hogy szeretném megkérni a kollégákat, hogy legalábbis a jelentés összefoglalását olvassák el, hogy akkor jobban tudjuk megvitatni ezt a témát de sokkal több figyelemre is van szükség. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót a számvevőszék képviselőjének, Henri Grétjen úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondanom, hogy a jelentésemet nagyon jól összefoglalta a jelentéstevő. Tulajdonképpen már a következtetéseket is levonta, Úgyhogy gyakorlatilag most már csak azért állok rendelkezésre, hogy a kiegészítő kérdéseikre válaszoljak. Köszönöm. Van-e valaki, aki kérdést kíván feltenni ezzel a jelentéssel kapcsolatban? Senki? Akkor haladjunk előre. Nézzük a napirend 15-ös pontját. Az Európai Számvevőszék 1 per 2009-es külön jelentése a MEDA program keretében végzett banki tevékenységek a mediterrán térségben címmel. Megadom a szót Matthieu képviselőasszonynak. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák. A MEDA program 2006-ig az a lényeges program volt, amelyet az EU kialakított a mediterrán térségben. Ezt később az Európai Partnerség és Szomszédsági Eszköz váltotta fel 400 millió állt rendelkezésre, és 2006 között még több összeget kaptunk, és ebben a külön jelentésben a különböző projektekkel foglalkozunk, hogy megvizsgáljuk, hogy a bizottság különböző intézkedései, valamint a befektetési bank intézkedései elérték-e céljukat. Háromféle banki tevékenység van, egyrészt a technikai segítségnyújtás, különböző kezdvezmények és kockázati tőke, tranzakciók. A technikai segítségnyújtás eredményei kielégítőek, mert 30 projekt nagy része jó eredménnyel zárult, egyeseknél tunéziai és marokkói projektekről van szó, a kedvezményes kamat, támogatásnál és a kockázati tőke transfernél kevésbé kielégítőek voltak az eredmények. Megállapíthattuk a jelentésből, hogy súlyos késedelmek voltak, és egyes projektek nem voltak megfelelőek a környezetvédelem szempontjából. A Gebeszi környezetszennyezés Tunéziában nem került úgy megakadályozásra, ahogyan ezt reméltük. 99-ben engedélyezték ezt a programot, és 2005-ben kezdték meg. Eredetileg 2002. októberben kellett volna lezárni a munkálatokat, de erre csak vagy ebben az évben, vagy 2010 közepén fog sor kerülni a tőketranszfereknél. transfereknél a regionális integráció csak részben érték el. Ez részben azzal is összefügg, hogy nem volt kielégítő információ csere a helyszínen. A felülvizsgálatnál el kell mondani, hogy a felügyeleti intézkedések eleg, elégségesek voltak a programozás első időszakában. A 2005 előtti időszakban, és fontos, hogy a két intézmény jobban egyeztessen, amikor az ellenőrző intézkedésekről van szó. Az értékelő intézkedéseknél fontos, hogy az ilyen irányú intézkedéseket javítsuk, ahogyan ez az UNP programban is szerepel. Elnök, köszönöm, megadom a szót a számvevő képviselő, számvevőszék képviselőjének, Igor Lubdorsnak. Uh, dear Chairman, uh... Elnök úr, tisztelt uh, képviselők, úgy vélem, hogy Mathieu asszony nagyon jól összefoglalta a mondandóját, a anyagok természetesen az önök rendelkezésére állnak, és amennyiben kérdéseik vannak, akkor természetesen rendelkezésükre állok. Köszönöm, elnök úr. Grazie, onorevole. Köszönöm, Ajala Szender következik. Sí, gracias, presidente. Köszönöm, elnök úr. Gratulálnék Mathieu asszonynak a jelentéshez. Azonban lenne néhány kérdésem, illetve kételjem. Először is, hogy hogyan állították össze a szúró próbákat a különféle intézkedéseknél? A MEDA programmal összefüggésben. És kételkedem, hogy a mutatók hatékonyak természetesen stimmel az, hogy néhány hiányosságot is meg lehetett állapítani a hatékonysági mutatók esetében, de úgy gondolom, hogy a pozitív és a negatív hatások esetében is jó lett volna, amennyiben szociális szempontokat is figyelembe vettek volna a hatékonyság mérésénél. Más programoknál, más alapoknál mindig megnézik hogy a szociális kérdésekben milyen hatékonyság van. És megkérdeztem volna Matyő asszonytól, hogy talált-e olyan elemeket, amely szociális fejlődést mutatott. És hogy tudna -e esetleg ajánlásokat tenni. Ezt a kérdést a számbevőszékhez is intézem. Érdekelt volna, hogy a többi szempont, amelyre úgy szintén mandátumunk van, tehát nem csak a tisztán pénzügyi dolgokra ügyelünk, hanem másra is. Tehát például a szociális kérdésekre. Tehát azt is szeretném megkérdezni, hogy voltak-e szabálytalanságok, hibák, de természetesen a pozitív oldalokról, pozitív hatásokról is szót kell ejteni. Tehát volt-e szociális javulás, volt-e több együttműködés? Honorable respond. Viselő asszony kíván válaszolni? Comme je vous l'ai Igen, már elmondtam, hogy nyilvánvaló, de sok kolléga is megállapíthatta, hogy a projektek nem célirányosak aránytalanul vannak felosztva, véleményem szerint, és azt is el kell mondanom, hogy igazából nincs politikai csapásvonal, hanem igazából egyes, egymástól elszigetelt projektekről van szó, és mindenképpen kellene egy politikai iránymutatás. Prego. En este sentido estoy absolutamente de acuerdo y además yo creo... Igen, akkor teljes mértékben egyetértek ezzel a következtetéssel. A mediterrán térség esetében az elmúlt parlamenti ciklusban volt egy olyan javaslat, hogy a bizottságunk tegyen egy utat a térségbe, és ezután javaslatot, konkrét javaslatot is lehetne tenni. A parlamentek közi delegáció is tehetne valamit. Tehát lehetne például egy kérdőívet összeállítani. És a delegáció pedig ezek alapján bonyolítaná le az útját. Tehát szerintem mindenképpen a helyszínen kell rákérdezni a hatékonyságra. Például azt is meg lehetne nézni, hogy hogyan működik a szomszédsági eszköz konkrét projektek során. Tehát lehet, hogy egy kicsit túlövök a célon, de ezt meg lehetne tenni. Tehát önök is tettek ilyen javaslatot, hogy meglátogatnak projekteket, amelyeket az Európai Unió finanszíroz, és jó lenne, hogyha valaki ezekről jelentetne is. Honorable Audi, prego. Odi úr következik. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, én is gratulálok Matyő asszonynak a magyarázatért, és lényeges, hogy a számvevőszék megvizsgálja a banki tevékenységeket is. Azonban az is nyilvánvaló, hogy a befektetési bank egy nagyon lényeges tényező, és azt is megállapíthattuk, hogy nagyon jól szabályozzák a banki tevékenységeket. Már néhány éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és elgondolkoztunk azon, hogy a pénzügyi tevékenységek között nem lehetne -e nagyobb felelősséget adni a befektetési banknak. Az Európai Bizottság delegálhat át feladatokat, és itt nagyon bonyolult, nagyon összetett banki tevékenységek zajlanak. Úgy gondolom, hogy egy euró-mediterrán bankról van szó. És hogyha erről beszélünk, akkor már elgondolkozhatunk azon, hogy jó lenne egy ilyen bankot létrehozni, vagy pedig más eszközökkel oldanánk meg a szomszédsági program finanszírozását. Úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett az előadó, és amennyiben pénzügyi szabályzás kérdéséről van szó, akkor ismét megállapíthatjuk, hogy európai szinten Igazából nincsen semmi ezen tevékenység érdekében, ezen tevékenység számára. És a tanácsban sincs politikai akarat. És amit a számövőszéktől hallottunk, az igazából egy eléggé csekély tevékenységi kör. Itt az, az európai és mediterrán térségben. Nyilván jobban lehetne szabályzó szervként is felhasználni a befektetési bankot. Igen, elég sok szabályzás van, de szerintem ezek nem koherensek. Végezetül pedig még utalnék arra is, hogy a bank felügyelete a mi szakbizottságunkban van, és nem a gazdasági vagy nem a valuta ügyi bizottságokban. Tehát nálunk van a felelősség. Igazából nincsen olyan szerv, amely ellenőrizné konkrétan, hogy mit tesz a bank. Ez pedig a parlament feladata, és a parlament feladata az is, hogy ellenőrizzék az eszközöket. Elnézést, hogy ilyen sokat beszélek, de hogyha pénzügyi eszközeink vannak, és hogyha ezeket ellenőrizzük, akkor el kell mondanom, hogy az Európai Befektetési Bank nagyon fontos. Assolutamente d'accordo, tra l'altro. Teljes mértékben egyetértek, és valóban az Európai Beruházási Bank ezen szakbizottság kompetenciája. Hogyha nincs egyéb megjegyzés, akkor áttérünk a 16-os napi rendi pontra, Eh, Az Európai Bizottság képviselője eh, de la Galleria úr akar felszólalni, tessék. Elnök úr, a bizottság nevében eh, szeretnék valamit mondani. Weber úr nincs itt, neki kellett volna jönni, őt képviselem de röviden azért néhány dolgot. Mindenek előtt köszönöm Matyő asszonynak a jelentést, és köszönöm a számvevőszéknek is munkáját. Osztjuk azt, amit hallottunk mindkét féltől, és arra is utalnék, hogy az idő keret eléggé nagy. És ez természetesen rendjén is van, hiszen előbb ki kell várni, hogy milyen tevékenységek voltak, milyen tevékenységeket zártak le. Tehát mielőtt ítéletet mondunk. Elmondhatjuk, hogy az, ami most előttünk van, nem teljes mértékben felel meg annak, amit eredetileg terveztünk. Teljesen más az ellenőrzési szint, mint korábban. Van egy osztály, amely arra specializálódott, hogy az Európai Befektetési Bank ellenőrzését elvégezze. Ma tényleg vannak olyan szakértők, akik ezen projektek sorsával foglalkoznak. A befektetési banknak a helyszínen is vannak fiókjai a mediterrán országokban, és ezek koordinálják a tevékenységeket. Eredetileg nagyon szétszórt volt, és nagyon esetleges volt az együttműködés. Most azonban jobb lett. És azt is szeretném elmondani, hogy számos kritérium is van, amelyet alkalmazhatunk a hatékonyság mérésére, és ez pedig nagyon fontos az ellenőrzés szempontjából is. És Odi úr is, Ajla Szender asszony is beszélt róla, hogy igenis vannak eredmények, amelyeket felmutathatunk. Tehát az ellenőrzés lehet, hogy még hagy kívánni valót maga után, de szerintem pozitív a dolog, hogyha megnézzük a a tranzakciókat, megnézzük a technikai segítséget, megnézzük a kamatkedvezményeket, akkor elégedettek lehetünk. A bizottság független szervek segítségével vizsgálta meg a banki tevékenységeket. És még adhatunk önöknek további anyagokat is. De ami rendelkezésünkre áll, az megnyugtató. Ami a szociális komponenst illeti, Természetesen a kockázati tőke esetében tehát nem csak környezetvédelmi kérdéseket, hanem szociális komponenseket is figyelembe vesznek a projekteknél. Természetesen arról is szó van, hogy az infrastruktúra javuljon. Tehát például, hogyha egy térség ivóvízellátását szeretnénk javítani, akkor ez nyilván az élet minőség javítását is jelenti. Nem lenne helyén való itt csak a kockázati tőke transferről beszélni, hanem meg kell nézni, hogy ez mit jelent például környezetvédelmi intézkedéseknél. De olyan intézkedésekre is gondolhatunk, amelyekből profitál a lakosság. Végezetül pedig még Odi úr megjegyzéseihez szólnék hozzá. Pénzügyi szabályzás. Már több év óta követjük figyelemmel az Európai Befektetési Bank tevékenységét, és a személyes véleményem az, hogy még nagyon sok a tennivaló. Jól működik a bank, jól működik az együttműködés a szereplők között, azonban a tagállamok pénzügyi ügynökségeivel is eh, együttműködünk. Mint például itt a KFP-vel, vagy Franciaországban, Spanyolországban is más ügynökségekkel. Felsorolhatnák eh, néhányat, de hogyha új intézményeket hozunk létre, akkor tudnunk kell, hogy hónapokba, sőt évekbe is beletelik, amíg az egész rendesen működik, és eredményekkel jár. Lehet, hogy ez most egy kicsit szerényen hangzik, de mindenképpen megpróbáljuk optimálisan alkalmazni a pénzügyi eszközeinket. Köszönöm szépen. Tessék. Uh, yes, thank you, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem kérnék a ugyanarra jelentése vonatkozóan szót, de van egy dolog, amelyet azt gondolom, hogy tisztáznunk kell. A számvevőszék, legalábbis személyes véleményem szerint, a legjobbat tette arra az időszakra vonatkozóan, amelyeket most vizsgálunk. Úgyhogy nagyon kérem, hogy tegyünk különbséget a között, hogy mit vizsgáltunk meg, mit auditáltunk, ez a múltra tartozik, és mi a jelen helyzet. Pár szóval hagyd, mondaná, mondjam el hogy általában az a gyakorlatunk, hogy két-három év után visszatérünk a kérdéses területre, és megnézzük, hogy mi történt közben. Tehát eh, meg is fogjuk vizsgálni ebben az esetben is, hogy a jelentésükben szereplő ajánlások mennyiben kerülnek megszívlelésre. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Aja Szender asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát térjünk vissza akkor még egyszer arra, amit Lubolsz úr éppen elmondott. Köszönöm szépen a világos szavakat, de azt kell mondanom, hogy még mindig nem teljesen értem. Például a a szennyvíztisztításnak vannak kihatásai az életminőségre. De milyen és honnan származó információi vannak a nemzeti hatóságoktól? Ha vannak szabálytalanságok, igen vannak, akkor erre vannak-e bejelentések? És hát a pénzügyi és gazdasági ellenőrzés tekintve látjuk, hogy az alapokat jól felhasználják, de hát azt is ellenőrizni kell, hogy az eredmények mik. Sokszor párhuzamosan zajlik ez a két dolog, egyszerre történik, ami rendben is van. De a számvevőszéknek akkor nincs elegendő bír, információ a birtokában? Minket az érdekel képviselőként, hogy amennyiben pénzeszközök elköltésre kerülnek, akkor ne csak azt lássuk, hogy mindenki megkapta a pénzét megfelelő számlák ellenében, hanem azt is akarjuk látni, hogy ezeknek a projekteknek van-e kihatása az életre. Például teremtődtek-e új munkahelyek? Nem tudom, hogy a bizottság vagy esetleg a számvevőszék jelentésében erre vonatkozóan szerepele valami. Éppen most súgták nekem, hogy megkapjuk majd fél órán belül a jelentéseket, de hát a kokobű tagjaként mindkét dolog érdekel. Egyrészt betartják a pénzügyi rendeletet, az előírásokat, Ugyanakkor az is nagyon lényeges, hogy megállapíthassam, hogy a fejlesztéspolitikai célokat megvalósították-e, tehát társadalmi, szociális előrelépés, fejlődés történt-e. Tehát ezek a célok is megvalósultak-e? Jó lenne, hogyha ezeket az információkat valahol megkapnánk. Grazie. Köszönöm. Akkor tehát térjünk át a 16-os pontra. Az Európai Szemvevőszék 5 per 2009-es külön jelentés a bizottság pénzgazdálkodási tevékenysége. Itt a úr kapszott. Oh, Köszönöm, elnök úr. Itt a bizottság pénzügyeiről van szó, és az Európai Számvevőszék megvizsgálta, hogy a bizottság a pénzgazdálkodásban megfelele a szabályoknak. A, arról is szó van, hogy megfelelő ellenőrző szervek is vannak-e a bizottság részéről, amelyek ellenőrzik a pénzgazdálkodást. Két főigazgatóság érintette, az ECFIN és a költségvetési, a szék kiváló jelentést készített, köszönöm, és néhány fontos megjegyzés is tartalmaz ez. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a bizottság jól élt a lehetőségeivel. De most térjünk át a konkrétumokra. A, az ECFIN és a Költségvetési Főigazgatóság nem eh, dokumentálta például a kockázatmenedzselési rendszerét. Ebben a jelentésben azt olvashatjuk, hogy jobban eh, kell dokumentálniuk a tevékenységüket. Ezen kívül azt is megemlíteni még, hogy a legfontosabb talán az, hogy ez a két főigazgatóság és a bizottság nem állapodtak meg közös kockázat menedzselési felügyeletben. Voltak olyan esetek, hogy minden egyes főigazgatóság külön döntött egy maximális számlán tartott összegről. És nem mérték fel a kockázatokat. Tehát a jelentésben az áll, hogy intézkedéseket kell tenni az összehangolás értelmében, érdekében, és hogy egész évben figyelemmel kell kísérni a kockázatmenedzselést. A bizottságnak pedig létre kell hoznia egy megfigyelő rendszert, és havonta jelentést kell írni, és a, amennyiben problémák vannak, akkor a parlamentet a problémákról értesíteni kell. Az együttműködés segítségével jobb kockázat menedzselést érhetünk el. Lényeges, hogy a veszteségek kockázatát jobban előre lehessen jelezni. Ezen kívül a Költségvetési Főigazgatóság új döntést hozott, hogy javítsa a biztonságot. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most pedig szeretném Igar Lubdorzs úrnak átadni a szót a számvevőszék részéről. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, úgy gondolom, hogy amit Itele úr mondott, nagyon jól, kiválóan összefoglalja a helyzetet, és a Európai Számvevőszék is így látja a helyzetet. Szeretném még elmondani, hogy amennyiben részletkérdések vannak, akkor természetesen rendelkezésükre állok. Köszönöm. Grazie lei. Köszönöm. Ódi úr. Köszönöm, elnök úr. Először is gratulálok az előadónak, és szeretném megköszönni a számbevőszéknek és a jelentést. Egy kérdésem lenne. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban költségvetési, költségvetésen kívüli számlákat is felfedeztünk. Tehát mindenkinek tudnia kell, hogy volt ilyen. Szeretném megkérdezni, hogy vannak-e még ilyenek. Vannak még költségvetésen kívüli szá, számlák, vagy nincsenek, vagy már minden egyes számla a költségvetés része. A szabályzások keretén belül hogyan látja a számvevőszék ezeket a számlákat? A könyvelő nem úgy tekint ezekre a számlákra, mint a költségvetésen belüli számlákra. De a idevágó jogszabályokban is benne van, hogy ezt így kellene tenni. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan látja a szék ezt a dolgot? Tehát eh, a könyvelő legyen felelős az összegek kezelésért is? Átadom a szót a szék képviselőjének. Köszönöm, elnök úr! A költségvetésen kívüli számlákról azt mondanám, hogy nem az volt a szándékunk, hogy ezeket vizsgáljuk meg a vizsgálat ezen fázisában. Amit megvizsgáltuk az két dolog volt. Először is az ellenőrzési folyamat hatékonysága. A helyzet természetesen hagy még kívánni valót maga után, és ami a második kérdésre vonatkozik, a könyvelő és a kincstárnok személyére. Egyetértek Ódi úrral, tehát hogy a könyvelő ne rendelkezzen az összegek felett, tehát ő könyveljen és ne döntsön. A vizsgálatunk során azt vizsgáltuk meg, hogy mennyiben eh, engedelmeskedtek az érintettek a szabályoknak, de természetesen eh, ezt eh, a dolgot még tovább is vizsgálnunk kell. De mindenképpen köszönöm megjegyzéseit. Grazie lei. Köszönöm. Van-e még valaki, aki hozzá kíván szólni? Nincs. De mégis, tessék. Az Európai Bizottság képviselőjének adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Odiónak válaszolnék. A helyzet, amiről szót ejtett, néhány hónappal ezelőtt megoldódott. Biztosítanám a hatáskörök szétválasztásáról a Költségvetési Főigazgatóságon belül, illetve a Kincstár Főigazgatóságon belül nagyon világos feladat megosztás van ezen főigazgatóságok között. Ami a jelentés illeti, ez nagyon hasznos eszmecsérékhez vezetett a szemvevőszék szolgálatai között. Az ajánlásokat nagymértékben végrehajtották már a mostani időpontig is. Ami pedig a kockázatok elemzését illeti, és ezen kockázatok közzétételét az önök szakbizottságának. Ez egy olyan dolog, amelyre már sor került, hiszen a feljegyzéseket áprilisban megküldtük, és ott szerepelnek ezek az adatok, valamint a főigazgatóság éves jelentésére vonatkozó beszámoló is. Köszönöm. Elnök, köszönöm Tavern úrnak. Most pedig Áttérünk a napirend következő pontjára, a 17-es pontra. Az Európai Szemvevőszék 3 per 2009-es különjelentése, az 1994 99 es és 2006-os programozási időszak struktúrás intézkedései keretében szennyvízkezelésre fordított kiadások eredményessége címmel Dolcs Tamás kapszult. Köszönöm a szót, Tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim, tisztelt jelenlévők! Ahogy ezt eh, elnök úr is a napirendi pont ismertetésekor jelezte, eh, a jelen munkadokumentumunkban két költségvetési programozási időszakban a szennyvízkezelésre fordított Európai Uniós források felhasználásának az eredményességéről van módunk konzultálni. Engedjék meg, hogy előjáróban megegyezzem, hogy eh, jövőre lesz 90 esztendeje, hogy az Európai Unió mai területén, egészen pontosan az Egyesült Királyságban, Sheffieldben átadták az első mai értelemben vett szennyvíz tisztító eh, telepet, és lassan több mint fél évszázada léptünk be abba az időszakba, amikor eh, a tengeren túlon, illetve az európai eh, kontinensen is az urbanizáció, illetve az ipari fejlődés eredményeképpen tömegesen kezdték el a szennyvíztisztító telepek építését. Tisztelt képviselőtársaim, az Európai Számvevőszéknek egy értékes és figyelemre méltó jelentését tartjuk a kezünkben, úgyhogy engedjék meg, hogy a magam nevében köszönetet mondjak Ovidiu Ispir úrnak és munkatársainak azért, hogy ezt a jelentést eh, nagyon magas szakmai színvonalon eh, elkészítették. A eh, jelentésben foglaltak ismertetése kapcsán engedjék meg, hogy azt megjegyezzem, hogy az Európai Unió területén két alapból, a kohéziós alapból, illetve az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül járulunk hozzá, járul hozzá az Európai Unió a szennyvíz tisztító telepek Eh, megépítéséhez. A 2000 és 2006 közötti programozási időszakban az Európai Unió által nyújtott teljes pénzügyi támogatás meghaladta 10 milliárd eurót, a jelenlegi programozási időszakban, erre nem tér még ki a mostani jelentés, a 2007-13-as időszakban pedig ez az összeg már közel 14 milliárd euróra emelkedik, Persze, amikor ezeket az összegeket látja, hallja az ember, akkor arra gondol, hogy ennyi pénzért ma már egy viszonylag értékes futbalistát sem lehetne eh, választani, de valószínűleg ennek a kérd... vagy vásárolni, de valószínűleg ennek a kérdésnek a megtárgyalása nem a mai bizottsági ülésünk témáját képviseli. Az említett 2000 és 2006 közötti programozási időszakban a több mint 10 milliárd eurós támogatás több mint 50%-a négy tagállamhoz jutott Spanyolországba, Portugáliába, Görögországba és Írországba, így a számbevőszéki vizsgálat is ezen országokban végrehajtott szennyvíztisztító beruházásokat elemezte, értékelte, 73 tisztító telep teljesítményét értékelték, 26 esetben helyszíni vizsgálatokat tartottak, és 47 esetben pedig adminisztratív ellenőrzést folytattak le a számvevőszék eh, munkatársai. A számvevőszék jelentéssel kapcsolatban három eh, javaslatot fogalmaztam, megengedjék meg, hogy röviden ezekre eh, kitérjek. Elsősorban arra, hogy a munkadokumentumunk tudomásul vételével, elfogadásával az Európai Parlament arra ösztönzi a tagállamokat, a tagállamok hatóságait, hogy az Európai Uniós társfinanszírozás keretében megvalósult szennyvíztisztító telepek kapacitását a lehetőségekhez képest a legnagyobb mértékben használják ki. A számvevőszéki vizsgálat is eh, megmutatta azt, hogy eh, jó néhány esetben a megépült telepek kapacitásainak jelentős része nem kihasznált. Itt persze két különböző esetről van szó. Az egyik esetben az elkövetkezendő időszakban megnövekedő szennyvíz terhelésre való tekintettel nagyobb kapacitásokat létesítettek. Itt egy jövőorientált beruházásról van szó, ezek hatékonysága nem kifogásolható, azonban olyan esetekben, amikor a meglévő kapacitásokat úgy nem használják ki, hogy ezen kapacitások területén egyébként a szennyvíz tisztítatlanul jut be a természetes vizekbe. Itt mindenféleképpen fontos felhívni a figyelmet a megvalósult szennyvíz tisztító kapacitások teljes kihasználására. Másodszorban e, az az Európai Uniós irányelv, amelyik a szennyvíz tisztítás kapcsán keletkező szennyvíz iszap kezelésére vonatkozik, idestova több mint 20 esztendővel ezelőtt született meg 1986-ban. A számvőszék vizsgálat kapcsán az Európai Bizottság jelezte, hogy dolgozik a szennyvíziszapról szóló irányelv felülvizsgálatán. Indokoltnak látom, hogy felkérjük, felhívjuk a figyelmét az Európai Bizottságnak, hogy ezen irányelv felülvizsgálatára vonatkozó munkálatokat gyorsítsa föl, hiszen a számvőszéki vizsgálat is világosá tette, hogy a keletkezett szennyvíziszap kezelésével kapcsolatos eh, feladatok megoldásában, megvalósításában fontos egy korszerű irányelv kidolgozása. És végül, de nem utolsó sorban a munkadok, munkadokumentumban utaltam arra, javaslatot fogalmaztam eh, meg, hogy eh, az elkészült, megvalósult szennyvíztisztító beruházások hatékony működése szempontjából lényeges, hogy az Európai Bizottság a pályázati időszakra vonatkozó e, munkálatok elősegítése érdekében dolgozzunk ki e, olyan belső útmutatókat és e, irányelveket, amelyek világosabbá és egyértelműbbé teszik a benyújtott pályázatok értékelési munkálatait, illetve egyértelműbb kritériumokat fogalmaz meg a megvalósult beruházások ellenőrzésével kapcsolatban, a számvőszéki jelentés világosá tette, hogy eh, a benyújtott pályázatok szigorú ellenőrzése az módot és lehetőséget teremt arra, hogy később nagyobb hatékonysággal működő szennyvíztisztító beruházásokat finanszírozzon az Európai Unió. Tisztelt elnök úr, eh, tisztelt eh, bizottság, ezekben a pontokban tudtam összefoglalni a jelentésről ismertetését. Köszönöm a lehetőséget. Grazie, do la parola. Köszönöm. Megadom a szót a számvevőszék képviselőjének, Ovidio Ispér úrnak. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt eh, képviselők. Az a munka dokumentum, amelyet Deutsch úr bemutatott, nagyon jól összefoglalja azt, amit szerettem volna én is elmondani. Tehát igazából nem is nagyon tudnék mit mondani. Ezen jelentés publikálása nagyon fontos, a sajtó nagyon jól fogadta, és a tudósok is dicsérték. Lesz egy olyan csoport, amely környezetvédelmi auditot fog majd tartani, és ez egy nagyon lényeges terület az európaiak számára. Az európai polgárokat ez a dolog tényleg közvetlenül érinti, és remélem, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy jobban védjük a környezetet, és hogy az európaiak érdekeinek is eleget tegyünk. Köszönöm. Grazie a lei. Köszönöm szépen. Ajara Sender asszony kért szót. Szíre. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálnék Deutsch úrnak a kiváló jelentéshez. Esetleg egy kérdésem lenne, itt egy területen eh, lenne egy kérdésem, tehát itt a gyenge pontokról is szó van, a rendszer gyengéiről. Nagyon jól eh, kidolgozásra kerültek ezek, nagyon jól eh, összeállította az előadó ezt, de utal a hiányzó szakértőkre, a know-how hiányára, az önkormányzatoknál az, a szakismeretek hiányára és a szakértők hiányára. Hiszen egy ilyen dolog igazából az önkormányzatoknál dől el. Az önkormányzatok építik a szennyvíztisztítókat, ezek pedig általában nagy befektetések. És itt mindig vannak gyenge pontok. Tehát például nézzük meg, ahogy a csatorna rendszerhez eh, hogyan kötik be a tisztított szennyvizet, és így tovább. Több részletet szeretnék hallani a számvevőszéktől. Nem tudom, hogy mit lehetne csinálni, tehát egy tanulmányt írni a hiányosságokról, tehát a technikai ismeretek hiányáról, a szakértők hiányáról. Tehát nem tudom, hogyan lehetne ezeket a hiányosságokat valahogy pótolni, hiszen olyan területről van szó, ahol nagyon sok az EU forrás és szerettem volna a díjakra is rákérdezni. Tehát, hogy milyen díjakat szabnak ki? Felmerült az a kérdés, hogy hogyan érkeznek meg a források. Tehát, hogy ha megérkeznek, akkor mi történik a pénzekkel? Ez, ez viszonylag pozitív volt a jelentésben. De igazából a szennyvíztisztítókat karban kell tartani. Nem csak a szennyvíztisztítókat, tehát egy utat is karban kell tartani, tehát nem elég egy dolgot megépíteni, hanem karban kell tartani, és arra általában már nincsen pénz. Én erre kérdeztem volna még rá, hogy ezekről kaphatnánk-e további információkat. És esetleg a jövőbeli programok esetében ezeket az ismereteket már figyelembe vehetjük. Lehet, hogy a bizottság is hozzászól ehhez. Vannak jól működő szennyvíztisztítók, azonban ott vannak a gyengék is. És általában ezeket visszavezethetjük két tényezőre, tehát nem elég a szakismeret, és nem tudom, hogy hogyan zajlik a karbantartás. Témá. Jó magam is szeretném kiemelni ennek a témakörnek a rendkívüli fontosságát. Olaszországban az európai források fő felhasználói éppen a szennyvíztisztító telepek, és ez milyen összefügg a környezetvédelmi jelleggel. És különösen a szennyvíz kezelésével, a környezetszennyezéssel, gyakran a szennyvíztitítók rossz működése okoz környezetszennyezést Olaszországban, és ez Olaszországban például több száz ezer euró elpazarlását jelentette, melyről az Olaf is értesült. Ez a téma tehát rendkívül, nagyon, rendkívül fontos, tehát mind az Európai Bizottság, mind a szemvevőszék, mind az Olaf le kell, hogy folytassák a szükséges ellenőrzéseket, hiszen itt is vannak hiányosságok. Szeretne felszólalni a szemvevőszék képviselője, Ajala Szender képviselőasszony felvetésére válaszolva. Mulțumesc pentru Köszönöm, elnök úr. Kaptunk kérdéseket, igen. Természetesen az a helyzet, hogy konzekvensen folytatjuk a vizsgálatainkat. Hiszen itt egy megosztott igazgatásról van szó. Ez természetesen a tagállamok részéről is forrásokat követel, főleg ami a karbantartási és a működési költségekre vonatkozik. A bizottság úgy vélte, hogy a következtetéseink helyesek, és az intézkedéseinket is jóvá hagyta a bizottság. Tehát utaltunk a számbevőszék részéről bizonyos intézkedésekre. A környezetvédelmi vizsgálat van még egy jelentés készül, a jövő évben lesz kész, és ebben pedig arról van szó, hogy hogyan kezeljék a hulladéktárolókat. Ebben az esetben hulladék tárolókról van szó, hulladékkezelésről és környezetvédelmi vizsgálatukról. A szék nyilatkozik a kérdésről természetesen, hiszen vizsgáljuk, és a jövőben is vizsgálni fogjuk. Köszönöm. Jelezném a szemvevőszék szerepének fontosságára utalva, hogy az egyik legfontosabb vizsgálat az Olaf által végzett vizsgálat Olaszországban éppen a ö, olasz szemvevőszék ö, ösztönzésére történt, tehát a szemvevőszék szerepe rendkívül fontos az esetleges ö, csalások feldírítésével kapcsolatban. Szkilákákis képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, én a számvevőszék képviselője felé szeretnék kérdést intézni. Van-e már valamiféle mutató vagy paraméter, amit alkalmaznak? Arra gondolok, hogy a munkálatokat nagyon sokszor egyszerűen túl bonyolítják, túl tervezik. Többet terveznek, mint amennyire szükség volna. És ami pedig az összehasonlításokat illeti itt a kiadások kapcsán, az egyes tevékenységek között. Itt mi a helyzet a tagállamok vonatkozásában? Prego, signor Rispir. Tessék, Ispir úr. Cred că... Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ezek az aspektusok, tehát a projektek összehasonlítása nagyon-nagyon nehéz terület. Ami a kihasználtságot, a kapacitások kihasználtságát, illeti valamint a források felhasználását a szennyvíztisztító berendezések esetében. Nos, hát ezzel kapcsolatban azt mondhatom, hogy nagyon alapos vizsgálatot végeztünk, a projektek specifikusak, hiszen minden terület, minden ország különböző, ezért más és más a tervezés. A számvevőszék pedig általában nem tud minden egyes részletre kiterjedően vizsgálódni. Nem is ez a feladata. Ez sokkal inkább a bizottságnak a kompetenciája alá esik. Illetve talán a tagállamok felelőssége, akiknek a feladata ezeknek a projekteknek a végrehajtása. Nincsenek mutatók, nincsenek indikátorok, mert még nem kaptunk javaslatokat egy ilyen rendszer felállítására de talán a bizottság állást tud foglalni ezzel kapcsolatban. Ben bene. Ci sono altri interventi? Más is, aki hozzá kíván szólni, tessék. Presidente, ehm, sobre otro tema que Köszönöm szépen, elnök úr. Talán egy másik témával kapcsolatban, amely igazából sokkolt, vagy mondhatom úgy is, hogy meglepett. Hát úgy tűnik, mintha a számvevőszék és azért ezért szeretnék ezzel kapcsolatban többet tudni még. Ö, valamiféle módosításra tudná magát elszánni, tekintettel a szennyvíz tisztítókra, mert az 50 és 53-as cikk szerint ugye a szennyezést már a forrásnál vissza kellene szorítani. Hogyan lehetne tehát ezt a szennyezést visszaszorítani, megelőzni, hogy például ne, akár azzal, hogy nem használnak foszfáttartalmú mosószereket? Ezzel kapcsolatban tud-e valamit mondani a számvevőszék képviselője? Ezen kérdés ellenőrzés terén miket derítettek föl? Lehet, hogy itt a szakbizottságon belül is jobban kellene nyomatékosítanunk azt, hogy foszfát tartalmú mosószereket, tisztítószereket ne használjanak olyan nagy mértékben. Kíván szólni? În raportul nostru, într-adevăr, la paragrafele... Köszönöm szépen. Hát a jelentésünkben az 50-53-as cikkbere, amire, ő, amire ön is hivatkozott, valóban utaltunk erre. Azaz, a különböző mosószerek, tisztítószerek, amelyek foszfátokat is tartalmaznak. Nos, ezeknek a használatát korlátozzuk. El kell mondanom, hogy a vizsgálati bizottságon belül nagyon intenzív eszmecserét folytattunk erről az ajánlásról. Sőt, hát ennél tovább mentünk, mert igen, csak ütköztek a véleményeink a bizottsággal. Elgondolkodtunk ezen a kérdésen, és ezért bele is foglaltuk a véleményünket és a végkövetkeztetéseinket és ajánlások formájában integráltuk a jelentésbe. A bizottság a közpénzeket felügyeli, és várjuk, hogy ők indítsák útjukra a megfelelő intézkedéseket ezzel kapcsolatban. De la commissione, prego. Akkor kért szót a bizottság részéről, tessék. Hello. Okay. Good morning. Um... Reggelt kívánok. Három kollégával vagyunk itt a bizottság részéről, kettő az Envi, egy pedig a Regi fő igazgatóságtól. Üdvözöljük ezt a nagyon részletes jelentést. Ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék kiemelni, de majd reagálok arra is, ami itt a vitában már elhangzott. Először is, ami az EU-n belül EU-s kofinanszírozással épített berendezéseket illeti, és ami az egész rendszer működését is illeti, elmondhatom, hogy a tagállamok felelősek a hálózatok és a szennyvíztisztító berendezések működéséért is, és nyilván a kohéziós politikával összhangban, mely politika ugye a tagállamokkal és a bizottságokkal partnerségben működik, tehát megosztott felelősség alá esik. És mint ahogyan a kofinanszírozott projektek esetében minden más területen, itt is a gyakorlati kihatásokat vizsgáljuk a társadalomra. A négy tagállam, amelyeket vizsgáltunk, úgy láttuk, hogy a szennyvíztisztítóknak a működése megvizsgálandó, ezt meg is tettük, és folytatni is fogjuk. Ami a szennyvíz iszap irányelvet illeti, illetve ennek a revízióját, mi is felismertük, hogy ez időszerű, és elmondhatom önöknek, hogy el is indult már ez a folyamat, a hatás tanulmányok várhatóan 2009 végére már meglesznek, de 2010 elejére biztosan. Ami pedig a jogalkotási javaslatnak a tervezetét illeti, amennyiben a hatás tanulmány is indokolja, akkor 2010-től megkezdjük az irányelv dolgozását. Ami a bizottság szerepét illeti, azt gondolom, hogy emlékeztetnünk kell arra, hogy a tagállamoké az elsődleges felelősség a tekintetben, hogy a finanszírozott projekteket kiválaszza, felügyelje. 2007 és 13 as programozási időszakra a legfontosabb projekteket ismerjük, és tudjuk, hogy 25 milliárd euró lesz a támogatások volumene a kofinanszírozás mértéke azonban korlátozódik, hiszen a melléktermékeknek a menedzsmentje és felhasználásával kapcsolatban információkra van szükségünk. Ehhez van szükség a megfelelő képzésre és információkra. A, az ellenőrző listák, amelyeket már itt említettek, nagyon szívünkön viseljük, és a Regi, illetve az MV főigazgatóság is készített már ilyen ellenőrzési listákat a kofinanszírozott projekteknek az értékelésére, és június 10-én a tagállamokkal ezeket meg is tárgyaltuk. A kohéziai, kohéziós alapok illetékes fórumain belül, és három hónapot kaptak a tagállamok arra, hogy lépjenek, viszont semmiféle reakciót nem kaptunk eddig, és ezért ajánljuk, hogy ezeket az ellenőrzési listákat használják. Tekintettel a kohéziós politikára vonatkozó rendelkezések áttekintését, illetve áttekintésére Ugye 10-15 milliárd eurós nagyságrendről beszélünk, és ezeket vízügyi projektekre is alkalmazni lehet. Ez a megosztott felelősség és a partnerség a jövőben még nagyobb szerepet fog kapni, mint most. A bizottság azt kérte, hogy a tagállamok jutassanak el információkat a végrehajtási beszámolóikban, amelyeket támogatunk, és a nemzeti websájtjaikon is tegyék hozzáférhetővé ezeket az információkat. Nyilván most már a helyszíni ellenőrzésekkel is ellenőrizni lehet az egyes projekteket, amelyek korábban a hatályos rendelkezés értelmében nem feltétlenül valósultak meg. Amit Ayala Sanders asszonytól formájában elhangzott, hogy hiányzik a szakértelem, mi is látjuk ezt, de a technikai segítségnyújtás egyébként rendelkezésre áll a fejlesztési alap és a és a szociális alapból is lehetséges a képzés. Ami a karbantartási díjakat illeti, az általános rendelkezésekben vannak külön cikkelyek arra vonatkozóan, hogy a szennyező fizet elve érvényesül. Nyilván ugye azért arra is figyelemmel kell lenni, hogy nem minden fogyasztó tud fizetni, mert más a pénztárcája mérete. 2010 végéig, tehát 2011. január 1-ig a költség visszatérítési rendszernek fel kell állnia, és ezt a tagállamoknak kell biztosítania, így majd a díjaknak a az összege más elbírálás alá esik majd. Ez az általános rendelkezési dokumentum az alapok felhasználását tekintve rendelkezik arról is, hogy mi történik a túl fizetése kapcsán. És a foszfát tartalmú mosószerekkel kapcsolatban átadnám itt a kolléganőmnek a szót. Köszönöm. Ami a foszfátmentes mosószereket, tisztítószereket illeti, a bizottság egy kommunikét fogalmazott meg, egy közlemény 2007-ben, és itt egy átfogó hatástanulmányt adott ki, erre kért fel szakértőket, annak megvizsgálására, hogy a foszfátok milyen hatással vannak a környezetre. Még mindig használják a foszfát tartalmú tisztítószereket Európában, de a foszfát kivonása elkezdődött, és ezért ott tartunk, hogy a népesség 66%-a már nem használja a foszfát alapú mosószereket, tisztítószereket. Azt is ki kell emelnünk, azt a tényt, hogy a Duna medencében teljesen egyértelmű az eltökéltség, hogy a vízügyi keretirányelven belül kötelezővé teszik a foszfátok kivonását a mosószerekből. Tulajdonképpen 2010 és 15 re tehető ennek a folyamatnak az első fázisa. Minden egyes tagállam amely a Dunamedencével határos, és a Dunát magáinak tudja, gondolom csatlakozni fog ehhez. Köszönöm. Senki nem kíván hozzászólni? Tökéletes. 18-as pont. Az Európai Szemvevőszék 4 per 2009-es különjelentés a civil szereplők közösségi fejlesztési együttműködésbe történő bevonásának bizottság általi irányítása címmel. Megadom a szót Bert Stas alelnök úrnak. Kicsit. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elégedett vagyok a jelentéssel. És Kinc úrral is megbeszéltem hogy a külön jelentés szerzőjeként felvezeti a problémát, elmondja a saját eredményeit, és akkor én pedig reagálok rá. Uh, Köszönöm. Bevezetést szeretnék adni ehhez a külön jelentéshez. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentést az Európai Parlament ezen bizottsága és a számvevő szék együttműködésben készítette el, hiszen a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság eh, gyakran felkérte a számvevőszéket, hogy foglalkozzon ezzel a témával. Másosorban szeretném kihangsúlyozni, hogy különféle dokumentumok is vannak, amelyek eh, hangsúlyozzák, hogy eh, mennyire lényeges a nem állami szereplők bevonása is ebbe a dologba. Ami a költségvetési dolgokat illeti, tehát a pénz áramlást illeti, el szeretném mondani, hogy 2007 óta egy milliárd eurót szánunk a témára évente, ez pedig eléggé fontos. A vizsgálat eredményeként három kérdést szeretnék említeni. Tehát az egyik a nem állami szereplők jelentősége a közösségi fejlesztési együttműködésben, a másik pedig az, hogy a nem állami szereplők hatékonyan partnerként vegyenek részt a közösségi fejlesztési együttműködésben. Tehát, hogy a haszonélvező államokban megfelelő módon érvényesüljenek az EU politikák. Fontos az, hogy a nem állami szervek a pénzek felhasználásánál is jelentős szerepet kapjanak. Itt gondolok például az Európai Fejlesztési Alapra. Fontos, hogy a bizottság hogyan építi a kapacitásokat a nem állami szereplőknél, hogy hogyan tudják ezek megnövelni kapacitásukat, hogy jól éljenek az Európai Uniós eszközökkel. És ez vonatkozik a kormányzatokra és a haszonélvezőkre is. A számövőszék jelentése felsorol válaszokat az említett kérdésekre. Hogyha összefoglalhatnám, azt mondhatom, hogy ezek az ajánlások megfelelő módon bekerültek a munkadokumentumba, amelyet Stász úr is alkalmazott. Nem tudom, hogy pontok, pontról pontra szóljak a vizsgálat eredményéről, vagy elég, hogyha általánosságban szólok, és utána természetesen akinek kérdése van, az tegye fel, és állok rendelkezésére. Köszönöm, Sztárszónak adom meg a szót. Köszönöm, tisztelt kollégák! Kniszt úrnak és munkatársainak köszönetet mondanék a bemutatott jelentésért. Nagyon megbízható munkát végeztek, és a jelentés valóban dicséretre méltó. Egy milliárd euróról van szó. 2007-ben mondta Kniszt úr. Ez a fejlesztési együttműködési források 10%-a, tehát egy jelentős összeg megállapítottam, hogy a civil szereplők fogalma talán még tisztázásra szorul. Nem csupán nem kormányzati szervekről van itt szó. A civil szereplők a hivatalos fogalom. Ezek egyrészt az NGO-k, a fejlesztési együttműködés területén az Európai Elnyő szervezet neve Concord, de Más szereplőkről is szó van, például a gazdálkodók szervezeteiről, vagy akár alapítványokról, egyházakról, vagy kereskedelmi kamarákról. Mindezek nem állami szereplők. Tehát valamennyi szereplő a szemvevőszék jelentése szerint a társadalom valamennyi eleme akik nem tartoznak a magángazdasághoz, avagy az államhoz. munkálataim kezdetén felvettem a kapcsolatot az Európai Bizottsággal, hogyan ez egy szokásos, az együttműködés nagyon konstruktív módon zajlott. Tegnap bármi úrral is megbeszéléseket folytattam, aki ezen terület osztályvezetője. Weber úr is jelen van ma itt körünkben, Bizonyos vagyok benne, hogy ők is hozzá fognak szólni még ma a témához, és a bizottság kifejtette, hogy hogyan látja a helyzetet, és hogyan akarja megbízását teljesíteni. Hogyan lehet a civil szereplőket jobban bevonni a fejlesztési együttműködésbe. És a bizottság képviselője azt, azt is elmondta, hogy mennyire nehéz ez a gyakorlatban, hiszen csodálatos elveink vannak, a szemvevőszék joggal mutat rá arra, hogy jelentős szakadék tátong a kívánatosnak tartott végrehajtás és a valóság között. A bizottság utalt rá, hogy nagyon sokat fáradozik azon, hogy ezt a szakadékot megszüntesse, azonban ez egyáltalán nem egyszerű feladat. Csupán egy példa azok számára, akik nem ismerik részletesen a jelentést. 2007-ben, 2007 és 2008 folyamán 281 millió euróra rúgott a költségvetés. 440, 4464 darab kérelem érkezett be ebben az időszakban, és ebből a 4464 kérelemből összességében 365 milliárdos összegben kérelmeztek támogatást, és nagyon-nagyon nehéz ilyen hatalmas mennyiségű projektkérelem kiértékelése a bizottság számára. Aztán ebből a 4464-ből 1880 projekt maradt, és ennek 190 millió volt még mindig a ö, támogatás igénye, Tehát csupán 4,46%-át választották ki valamennyi projektnek, és az is elgondolkodtat, el, el kell, hogy gondolkodtatjon minket. Hogyan tudjuk eljárásainkat, szabályainkat jobban alakítani, hogy ezt a problémát meg tudjuk oldani? A bizottság tegnap este számos dokumentumot adott át részemre, hogy bizonyítsa, sokat fáradozik azon, hogy személyzetét jobban képezze, különféle szemináriumokat szerveztek az elmúlt években, háromnapos szemináriumokat, ahol is az első napon mindig megpróbálnak gondoskodni arról, hogy a bizottság különböző delegációinak személyzetét megfelelően tájékoztassák, képezzék, PowerPoint bemutatókon keresztül, például arról, hogy hogyan lehet projektekre irányuló kéremeket benyújtani, a szemináriumok második, illetve harmadik napján pedig a helyszíni partnereket próbáljuk összehozni, és kifejtjük számukra, hogy hogyan lehet a problémákat jobban megoldani, hogyan lehet jobban egyeztetni. Felvettük a kapcsolatot a Concord képviselőivel, ez az európai szervezet az együttműköd, a fejlesztési együttműködési szervezeteknek, és közölték velünk, hogy nagyon elégedettek az együttműködéssel a Concord és a szemvevőszék tagjai között, akik ezt a különjelentést készítették. Megpróbáltuk néven nevezni a problémákat, és a számvevőszék vizsgálódásai után is adatokat cseréltünk, felvettük egymásra a kapcsolatot. Azt hiszem, hogy összességében elmondhatom, hogy a külön jelentés rendkívüli módon árnyalt. A parlamentben van egy fejlesztés együttműködési szakbizottság, és ez a szakbizottság nagyon komolyan veszi ezt a jelentést. A következő főn egy megoldás, egy meghallgatást szerveznek, ahol a bizottság, a Concord és a szemvevőszék képviselői is jelen lesznek majd. A fejlesztési szakbizottság képviselőit fogják tájékoztatni a speciális problémákról ebben az összefüggésben. Ezt rendkívül üdvözlendőnek tartom, hiszen ezzel a problémával az illetékes szakbizottságokban is foglalkozni kell. Én ott a munkadokumentum jelentéstevőjeként is ö, részt fogok venni az ülésen, meghívtak, és összefoglalom majd a szemvevőszék jelentését. Kérem, hogy olvassák el ezt a jelentést. Megpróbáltuk azt, hogy ne csupán általános ajánlásokat fogalmazzunk meg, hanem gyakorlati jellegűeket is például a szemvevőszék irányában, de az Európai Bizottság irányában is, hogy felkérjük ezt a két intézményt, hogy konkrét megoldási javaslatokkal éljenek. Ezeket az ajánlásokat most nem mutatnám be egyenként, de egy elképzelést felvetnék. Vannak problémák a helyszíni delegációban, hiszen hiányzik a szakértelem, a tapasztalat. Miért nem lehetséges megpróbálni hogy például 2010 végig valamennyi delegáció nál jelen legyen a bizottság egy képviselője, aki jól ismeri ezeket a problémákat. Tehát itt nem csupán a projekt kísérésről van szó, arról a kérdésről, hogy mi a helyzet a finanszírozásra, hogyan kell egy projektet végigkísérni, mi a helyzet a follow-up-pal, hanem olyan személyekre van szükség, akiknek valóban helyszíni ismeretük van, tudásuk van, ezt a szakadékot tehát valóban meg kell szüntetnünk. a helyszíni adottságokkal egyeztetve kell erre sort kerítenünk. Remélem, hogy ezekre a kérdésekre még Weber úr is ki fog térni. Az egyik legfontosabb probléma, amire a szemvevőszék utalt, az az, hogy a bizottság egy ö, számítógép klikkel el tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy ennyi projektünk van, és erre ennyi és ennyi forrást tudunk biztosítani az egyes partnereknek. Erre szükség van, nincsenek megbízható adataink. A bizottság el tudja mondani, hogy hol vannak a problémák, elkezdjük a mentesítési eljárást és a költségvetési eljárást 2011-re vonatkozóan, és akkor már megfelelő adatokra lesz szükségünk. Tehát, hogy honnan érkeznek a források ebbe az, ebbe az ágazatba. Ez nagyon fontos a költségvetési szakbizottságbeli kollégák számára is, hogyha a 2011-es költségvetést készítik elő. Egy másik konkrét javaslat. Az a benyomásom, hogy eljött az ideje annak, hogy elgondolkodjunk arról a kérdésről, hogy hogyan lehet átgondolni a civil szereplők társfinanszírozásának kérdését, hiszen az Európai Uniós szervezetek, valamint a szegény országok szervezeteinek képviselői betekintést kell, hogy nyerjenek az átlátható és egyszerű előírásokba. Azt hiszem, hogy el kellene gondolkodnunk a költségvetési rendelet átdolgozásán. És ezt az átdolgozást, ezt ki kellene aknáznunk, arra vonatkozóan, hogy egyeztessünk például azokat a problémákat illetően, amiket a számvevőszék külön jelentésében megfogalmazott. Más ajánlások is vannak még, de a bizottság részéről van egy értékelő jelentés is az EU segítségnyújtására vonatkozóan a civil társadalom szereplői felé. Itt van egy lábjegyzet a jelentésemben, ahol ezt megemlítem utalok arra, hogy hol találhatják ezt az értékelő jelentést. Kérem, hogy a különjelentést jelentést és az értékelő jelentést egymással párhuzamosan olvassák el, és ebből vonják le a megfelelő következtetéseket. Várom a bizottság képviselőinek megjegyzését, valamint a kollégákét. Elnök, köszönöm, Stáz úr. Weber úrnak adom meg a szót a bizottság részéről. Merci, monsieur le président. Tout d'abord... Euh... Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretném kiemelni, hogy a bizottság osztja a megfogalmazott véleményeket. A probléma nagyon összetett, és hát nyilván dialógusos formában fogunk rá megoldást találni, mindenki hozzájárulhat tehát a megoldáshoz. Hogyha most lesznek hétfőn tárgyalások, akkor ez már önmagában is üdvözlendő, de azért csoda receptünk nincsen, és nem lesz egyszerű egy hatékony, mindenre kiterjedő párbeszédet tető alá hozni minden egyes érintett féllel, 150 országból kellene várnunk akkor civil szervezeteket. Nyilván minden jó ötletet tárkarokkal várunk, és bizonyára le tudjuk aratni a gyümölcsét ezeknek a beszélgetéseknek, tárgyalásoknak. Nagyon sok az érintett fél, tehát a harmadik országokban is, részben a parlament, a bizottság, a számövőszék is, tehát érintett fél, közösen, tehát mint ahogyan mondtam, magatartási formákat lehet rögzíteni, amelyek jobbak, és amelyekkel a megoldáshoz eljutunk. Stász úr egy-két gondolatára reagálnék. Hogy specialisták el, szakértők el üljenek minden egyes szakbizottságban, akik értik a dolgokat a nem kormányzati szervekkel való kapcsolatokban, hát Persze, hát ez rendben van, de vannak korlátozó tényezők, korlátozó feltételek, és ez éppenséggel a személyzet. Követelni lehet, de nem tudunk kötelező érvényű előírásokat rögzíteni, hiszen ugye mindig minden célkitűzés és munka a forrásoktól is függ, a források volumenétől is függ. Az együttműködés, amit szem előtt tartunk, hallottuk éppen az előbb, hogy 10%-át teszi ki az együttműködő feleknek, a nem kormányzati szervekre fordított összegek, de a feladatunk az, hogy mindenütt ott legyenek a képviselőink. Les plus exactes et les plus complètes possibles. C'est un problème récurrent, on le retrouve dans... Ugyanakkor nagyon lényeges, hogy az adatok mindenre kiterjenek. Látjuk, hogy a nem kormányzati szerveknél is ugyanilyen lényeges ez a követelmény. A problémák pedig egyébként mindenütt fölmerülnek. Az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, természetesen mi is megtesszük, úgyhogy akár a 2011-re vonatkozó költségvetés előszobájában is megtehetjük ezt újra, De az adatok mennyisége, hát azért csak gondolják be meg, hogy itt több ezer részes fél az, akit ellenőrizni kell, akitől jönnek az adatok, tehát ez nagyon-nagyon nagy munka. Úgyhogy mindenkit óvatosságra intenék. A világ összes informatikai rendszere, még hogyha össze is hangolják, túlterhelté válik. Nem lehet minden nap új és új adatokat követelni és miután emberek ülnek a gépek mögött, hát itt azért korlátokba fogunk ütközni. Ha minden egyes nap frissíteni kell a, a szoftvereket, és új paramétereket kell figyelembe venni, hát el tudják képzelni, hogy mit fog ez eredményezni. Úgyhogy elnök úr, elmondhatom még egyszer, minden tőlünk telhetőt megteszünk, de szeretnék mindenkit kérni, hogy miután emberek vagyunk, legyünk egy, legyenek egy kicsit elnézőek velünk. Nem lehet csak úgy csettinteni, nem így jönnek a ö, megoldások, az eredmények. Időre van szükség, és stabilitásra. Ez nagyon lényeges. Ami a kofinanszírozást illeti, és ezzel kapcsolatban elhangzott, abszolút egyetértek, hiszen már a költségvetési rendeletben is lehetőségünk nyílik arra, hogy a társfinanszírozás eszközéhez nyúljunk, amennyiben ennek szükségét látjuk. Még egy dolog ezzel kapcsolatban, a társfinanszírozás nyilván éppen a kokobú kompetenciája is, ennek ellenőrzése. És hagyd mondjam el, hogy olyan indokolásokat is hallottunk, amelyek abszolút helytállóak. A projektek jobb irányítás alá kerülnek, hogyha társfinanszírozva vannak, hogyha megvan a saját felelősség is. Ezt azért szam, saját tapasztalataimból is mondhatom. Egyes projekteknél nem is látom egyébként be, hogy az állami szereplők miért nem finanszíroznak részben a megvalósításnál. Lehet olyan eset persze, hogy százszázalékos a részünkről a finanszírozás, de azért az állami kéz nyújtása, hogy úgy mondjam, ebben az esetben nem lenne elvetendő. Szívesen állunk rendelkezésükre, hogy önökkel és a számvevőszékkel, illetve a DEVE fejlesztési szakbizottsággal és okokobival azon dolgozzunk, hogy javítsuk a helyzetet, amennyiben erre lehetőség nyílik, de azért legyünk figyelemmel arra is, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, nagyon sok a résztvevő, nagyon sok az érintett, különbözőek az országok az egész világból, és azért olyan országokkal is együtt dolgozunk, amelyek szuverén államok, úgyhogy nem írhatunk számukra elő csak úgy akármit. Mindenről eszmét kell cserélni, és így lehet csak mindenki számára elfogadható eredményre jutni. Erman képviselő. Dank u, meneer de voorzitter. Köszönöm. Érdeklődéssel figyeltem Stász képviselő eszmefuttatását, és nagyon jó azok az eredmények, amelyeket kidomborította jelentésében. Fontos, hogy itt foglalkozzunk a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban a témával. Szóltak az NGO-król, és hogy hogyan lehetne bevonni az NGO-kat a fejlesztés politikába. A Fejlesztés Politikai Bizottság mindig sor kerül arra, hogy a szemünkre vetik, hogy nem vonjuk be az NGO-kat eléggé a munkába. Igen, az tény, hogy a pályázatokat nagyon bonyolult megírni, és a kisebb NGO-knak nincsen kapacitása erre. Viszont az Európai Bizottság támogatásával egyszerűbb lenne a dolog. Az is nagyon fontos, hogy ellenőrzzük a demokratikus költség ellenőrzést. És ez pedig azt jelenti, hogy a bizottság felett is legyen felügyelet. Amennyiben stratégiákkal foglalkozunk, akkor ezen el kell gondolkozni. Hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan néznek ki a nagy fejlesztéspolitikai sorok, hogyan néztek ki a múltban, és többször átéltem, hogy a bizottsággal, hanem is konfliktusok keletkeztek, azért hiányosságokra utalni lehetett. Nem túl egyszerű a dolog. A nem kormányzati szervek számára pedig nagyon fontos, hogy bevonják őket a munkába, hiszen kiismerik magukat a helyszínen, és szerepük van. Tehát a projektek átültetésében nagyon fontos az ngo bevonása. Az ngo nélkül ezeket a projekteket a helyszínen nem is lehet megvalósítani. Tehát itt azt a szót használják, hogy tulajdonosság, ownership angolul, tehát hogy ők legyenek a projektek tulajdonosai. A jelentésben pedig eh, megfelelő hangsúlyt kap eh, ez. A Fejlesztési Bizottságban is eh, szerepet játszik ez. Elmondhatjuk, hogy van egy iránymutatónk, és az iránymutató értelmében pedig ellenőrizhetjük a demokratikus ellenőrzést. Köszönöm. Grazie, onorevole Epping. Köszönöm, Epping képviselő kap szót. Wel, meneer de voorzitter. Köszönöm, elnök úr. Er- elnök úr, tényleg örülök, hogy elkészült ez a jelentés, az NGO-k szerepéről, tehát hogy a harmadik világban milyen szerepet játszanak a nem kormányzati szervek. Azt is látjuk, hogy tényleg különbség van a szándékok és a valóság között. Az az érzésem, hogy el kell gondolkodnunk azon, hogy a fejlesztés politikai céljainkat hogyan tudjuk megvalósítani. Elméletileg működik a dolog, azonban nagyon fontos az is, hogy a helyszínen hogyan lehet átültetni az elméletet a gyakorlatba. Az NGO-k eléggé gyakran nem rendelkeznek megfelelő kapacitással. A bizottság meg túlságosan technokrata. Ez az együttműködés nem mindig ideális. Azonban elégedett vagyok, hogy konkrét megállapítások is szerepelnek a jelentésben. Tehát eh, többről van szó, mint hogy mentsük a menthetőt. Arról is szó van, hogy eh, kiértékelik a helyzetet, hogy jobban eh, informálják a részvevőket. Korábban Bolkestein biztosnak dolgoztam, és ott is megállapíthattuk, hogy nem mindig odaérkezik a segítség, ahol szükség van rá. Ahol meg szükség van, oda meg gyakran nem érkezik meg. Tehát nem arról van szó, hogy az Európai Unió a nagy donor, hanem arról van szó, hogy megfelelő helyre kerüljenek a források. Természetesen önkritikusnak is kell lennünk. A zöldek és egyéb frakciók is kihangsúlyoztak ezt. A Fejlesztési Bizottságban is tag vagyok, éppen ezért szívügyem ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy nagyon kritikusan kell a nem kormányzati szervek szerepével foglalkoznunk. Tehát nézzük meg, hogy jók-e, hogy tényleg segítséget jelentenek, vagy pedig igazából csak öncélt képviselnek, és a saját farkába harapó kígyó szerepében tetszelegnek. Tehát szeretném ezt megkérdezni. Vuole intervenire il rappresentante della Corte dei Conti? Köszönöm szépen. Hát egy pár záró megjegyzést engedjenek meg a nagyon érdekes vitát követően. Azt hiszem, hogy nagyon kiegyensúlyozott volt ez a jelentés, abszolút elismeri a nem kormányzati szervezeteknek a résztvételét, mindazonáltal tudjuk, hogy ez egy nagy kihívást jelent. Az bizottság erőfeszítéseit is tudomásul vesszük, elfogadjuk, és nyilván tudjuk, hogy azért vannak még helyek, amelyek hagynak némi kívánnivalót. A bizottság saját értékelése a nyújtott segítség hatékonyságát illetően. Nos, azt kell mondanom, hogy nagyon pontosan megnézzük a források eredetét, és azt gondolom, hogy ebben a külön jelentésben láttuk, hogy nincs mindenütt átfedés. A nem kormányzati szervezeteknek a bevonása ö, oda, abba a területben, hogy akár már a különböző ö, segítségnyújtási formáknak a struktúrálását is hatékonyabbá tegyük. Ez mind-mind nagyon nagy feladat. Hétfőn délutánonként lesznek meghallgatások, nyilvános meghallgatások ahol minden részes felet meg lehet hallgatni. És a címe egyébként az, hogy tekintsünk a jövőbe. Köszönöm szépen. Ehm, ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Még egy pár megjegyzésem lenne. Amit Weber úr mondott, és amit Epping úr mondott, ahhoz is lenne megjegyzésem. Amit Weber úr mondott, azt a bevezetőmben nem említettem, de utaltam eh, a munkadokumentumomban a 100%-os finanszírozásra. Nyilvánvaló, hogy eh, nem lehet az összes projektet 100%-ig finanszírozni, azonban eh, legyen meg a lehetőség. Hogyha 100%-os finanszírozás jobb, mint a kófinanszírunk, akkor ám legyen. A 100 százalékos finanszírozás esetében már nincs szükség NGO-ra. Azonban azt is látnunk kell, hogy ahol társfinanszírozás van, akkor ez egy hasznos rendszer, hiszen az európai polgárok számára üdvös. Epping úrhoz eh, fordulok. Igen, eh, az, a fejlesztési politikában eléggé mm, megvan az ideológia is, eh, és látunk a szolidaritástól a liberális megközelítésig mindent. Amit Polkestein úrral mondott, azt nem tudom feltétlenül ugyanígy aláírni, és szerintem az NGO-knak igenis fontos szerepe van. Tehát tudom, hogy nem perfekt a munka, nem perfekt a projektek megvalósulása. De Epping úr természetesen partnerem a politikai vitában, és szeretem, hogyha feketén-fehéren kifejezi mindig azt, ami szívét nyomja. És a parlamenti képviselők kell folytatott vitára, és Epping úrra folytatott vitára már várok. Grazie all'onorevole Stais. Tudom, Stais alelnök úr, van-e más, aki hozzá kíván szólni? Nincs. Akkor áttérünk az utolsó jelentésre, az Európai Számvevőszék külön jelentése, a Galileo program fejlesztés és validáció szakaszának irányítása. Liberacki képviselő úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ez a globális műholdrendszer, ennek felépítése, illetve majd alkalmazása, méghozzá egy átfogó, intelligens transportrendszer részeként, hát ez egy nagy projekt. A számvevőszék jelentésében nagyon részletesen olvashatunk a véleményről. Azt mondhatom, hogy ez az egész rendszer ugye átment egy fejlesztés és validációs szakaszon, méghozzá 2001 és 2005 között egy 1,1 milliárdos költségvetéssel. Ezt az összeget a következőképpen kellene megosztani. Egy harmad részt az uniós hivatalos forrásokból, 66% pedig magántőkéből érkezik. Mint ahogy mondtam, tehát 1,1 milliárdról beszéltünk, de látjuk már, hogy 2 milliárdra lesz szükség. És nem lesz 2005-re kész, hiszen akkor már, miután elmúlt ez az idő, láthatnánk ezt, hanem valószínűleg 2010-re várható a befejezése. Nem egyharmad lesz az állami EU-s hozzájárulás, hanem száz százalék. És még nincs vége a történetnek. Czyli faza rozmieszczenia i działalność komercyjna. A 3, 2 milliárd sem tűnik most már elegendőnek, hanem 3,3 milliárd lesz a végső összeg. Az operációs fázis 2008-ra kellett volna, hogy elkészüljön, de ez a második fázis sem került le zárásra. 2014 a következő ö, időpont, és aztán a 3,3 milliárdot, és úgy tűnik, hogy korrigálni kell 6 milliárdra. Mondtam, ez a 33 százalék lett volna eredetileg a közösségi ö, részvétel, viszont ez felugrik 100 százalékra. Tehát elég nagy a változás, és ezzel kapcsolatban természetesen a források volumenét tekintve nagyon fontos megjegyzéseket is olvashatunk. Az elemzés és az indokolás, amelyet a számbevőszék megfogalmazott, a következő eredményre jutott. A az irányítás nem volt megfelelő a fejlesztés és validációs szakaszra nézvést, és sajnos nincs megkülönböztetés az egyes részes partnerek, felek között. A technikai, műszaki eh, kivitelezésért felelősek személye nyilván világos, de a politikai célkitűzéseket ugye a bizottság és az unió fogalmazta meg. Mindaz, ami Murphy szerint tehát elromolhat, ebben a projektben el is romlott. A források elosztása nem megfelelően történt, a privát magánpartnerek nem szívesen szálltak be a finanszírozásba, azért, mert őket nem vonták be elegendő mértékben a közösségi felek, és ezért tartunk most ott, hogy százszázalékos lesz a közösségi finanszírozás, mind a mellett, hogy elkalkulálták magukat a költségek tekintetében. Nem volt megfelelően előkészített ez a program, úgy tűnik, nem volt hosszú távú koncepciója a projekt menedzsmentjének. És azt is el kell még mondanom, hogy semmiféle tárgyalásra nem került sor a koncesszió megalkotásánál. A bizottság úgy tűnik nem tud tudta kivitelezni a vezető szerepét, különösen amikor a fejlesztési szakasznál tartottunk, illetve az irányításról beszélünk. Persze, az is igaz, hogy a tagállamoknak felelősséget kell vállalni, és a számvevőszék is utal arra, hogy több tagállam szinte aláásta ennek a projektnek a sikerességét. De tették ezek a tagállamok ezt azért, mert a saját űr kutatási fejlesztéseiket kívánták védeni. Azt kell tehát mondanom, hogy a különböző nemzeti érdekek itt futottak, és úgy tűnik, hogy a bizottság nem volt elég erős, hogy ellenálljon ezeknek a, és harcba szárjon ezekkel a, az elképzelésekkel. Válaszokat kaptunk, a bizottságtól, de hát szinte el lehet könyvelni ezt, hogy hát ez nem újdonság, eddig is így volt, voltak problémák, de hát a tőlünk telhetőt megtettük, és a jövőben biztosan minden jobb lesz. Ez szokott lenni ugye a standard válasz. Ha pedig ugye problémák merülnek fel, akkor valamilyen külön bizottságot, vizsgáló bizottságot állítunk fel ennek kivizsgálására. Ez a grémium valóban felállításra került, és meg is kezdte a vizsgálódást. Azonban hagy fogalmazzak meg néhány javaslatot és megállapítást. Az öt éves csúszás nagyon szomorú, ezért javasolnánk, hogy forduljunk a bizottsághoz, és kérjük a nagyon világos és egyértelmű ellenőrzés a stratégiai célok megfogalmazására vonatkozóan, hogy tudjuk, hogy a következő projektek hogyan öltenek testet. Gondolok itt az operatív célkitűzésekre és az időbeni ütemezésre egyaránt. Azaz, mikor várható a lezárása a projekt teljesítésének, és mikor lehet kereskedelmileg használatba venni mivel a Galileo közös projekt nem érte el a célkitűzéseit, és a bizottság a mai napig nem talált igazgatási struktúrát, amelyet ajánlhatott volna Galileo, Galileóval kapcsolatban, kétséges ennek az egész programnak a sikere. Ezért én azt a véleményt képviselem, hogy továbbra is fontos az adófizetők tájékoztatása a források felhasználásáról, mely forrásokat ugye előirányoztak, és azt is látnunk kell, és tudnunk kell, hogy egyáltalán miért, mivel indokolják ezeknek a forrásoknak a rendelkezésre bocsátását. Nagyon lényeges az is, hogy lássuk, hogy az amerikai rendszert szerettük volna felváltani egy európai műholdas navigációs rendszerrel, de hát ehhez kell egy bizonyos műholdas navigációs rendszer, és ennek nem vagyunk még birtokában Európában. Utolsó javaslatom pedig, ugye százszázalékkal is meghaladtuk mind a pénzügyi, mind pedig az időbeni terveinket. Ezért pontosan értékelnünk kell a helyzetet mit lépjünk. Ugye a költséghatékonyságot ellenőrizzük, hát elég rosszul zár ez a projekt. Hogyan értékeljük akkor ezt az egész projektet? Egyébként köszönöm. Köszönöm a munkáját a számövőszéknek. Köszönöm, megadom a szót a számövőszék képviselőnek, Kersztika Julának. Thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Igen, tisztelt képviselők nagy figyelemmel hallgattam Liberacki úr expozéját, és elolvastam a munka dokumentumot is, és tényleg ezt szeretnénk mi is elmondani a Galileóról. Ez az első ilyen projekt, ilyen mértékű, ilyen léptékű projekt. Éppen ezért érthető, hogy számos buktatója is van a projektnek. A számvevő szék a Kokobunak már elmondta, hogy mi volt rossz, tehát hogy mi nem sikerült a Galileóban, miért vannak késlekedések. Hiszen aki elolvasta a Kokobu híreket, tudja, hogy mit írtunk. Természetesen bizalommal vagyunk önök iránt és a bizottság iránt, és szeretnénk életben tartani a Galileo projektet, és nem csak a Galileo projektet, hanem a jövőben is szeretnénk még ilyen közös projekteket megvalósítani. Köszönöm. Grazie. Onorevole. Köszönöm. Ajala Szender asszony következik. Odi úr. Merci, merci, monsieur le président. Elnök úr. gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek a végzett munkájáért. Elmondanám a számvevőszeknek, hogy nagyon érdekesnek találom ezt a jelentést. Hasznos ez a jelentés. Hasznos ugyanis foglalkozni ezzel a helyzettel, ezzel a folyamattal, Büszkék vagyunk erre a projektre, de kicsit elveszettek vagyunk. Tehát éppen ezért fontos megvizsgálni a helyzetet. Éppen e célból készült a jelentés. Kevésbé vagyok szigorú, mint a kolléga az Európai Bizottság megítélésében. El kell mondanom, hogy ha az első szakasz nem működött, akkor ez tulajdonképpen a magánszektor kudarca, nem az Európai Bizottságé. A magánszektor volt az, melynek nem sikerült elvégezni a feladatát. Vannak ennek különféle okai, de felhívnám a figyelmet a nagy infrastruktúrákra. Az Európai Unióban különböző nehézségekkel szembesültünk a nagy projektek során, például az Eurotonnel, a Lamas csatornalat átvezető alagútra utalnék. Tehát mindenképpen vannak korlátok. Jacques Barou elmondta, hogy minden parlament szükségesnek tartja a közberuházás szükségességét. talán ennek nem sok köze van a ö, problémához, de számszerűsíteni kell a projektre vonatkozó adatot a következő tervezési időszakban is. Ami a 2007-es számokat illeti, a Galileót nem vettük figyelembe, de miért is? A parlament szavazott erről, egy kérdést tett fel. Egyrészt azt kérdezte, hogy kié most ez a projekt, a Galileo projekt, és másrészt kérdés, hogy hogyan foglalkozunk a konszolidált beszámolók a, beszámolókban a Galileo kérdésével. A 2008-as kimutatásokat még nem néztem meg, nem tudom, hogy ott vannak-e a Galileo kiadására vonatkozó számadatok. Ajala Szender következik. Mindenek előtt én is gratulálni szeretnék a jelentéshez Liberacki kollégának. Én gratulálok az ajánlásokhoz is. Természetesen a köszönetem a számvőszéket is érint. Hiszen egy nagyon jó minőségű különjelentést írt. És itt a Galileo projektek tényleg minden részletében megvizsgálhatjuk. És ennek nagyon jó megelőző hatása is van, hogy a jövőben ne kövessünk el ilyen hibákat. Lenne egy kérdésem. Mm, csatlakozom Odi úr véleményéhez. Európai projektről van szó, a bizottságé a főfelelősség, de természetesen a tagállamoknak is van felelőssége. Hiszen arról van szó, hogy kockázatos a projekt, a magángazdaság pedig nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nagyon jól bemutatja a jelentés, hogy hogyan lehet egy PPP konstrukció ekkora bal siker. Nagyon jó. De jó lenne, hogyha még több magyarázat lenne hiszen jó lenne, hogyha készülne 2006 és 2010 között időszakról is egy tanulmány, hogy tanuljunk a hibákból. És én jónak tartom, hogyha ez az új jelentés inkább arra koncentrálna, hogy az állam szerepe mi volt és mi volt a magángazdaság szerepe, hiszen így a jövőbeli PPP konstrukciókhoz tanulhatunk. Még valami. Nem tudom, hogy miért lett az egész projekt bal siker, de valamit mindenképpen szeretnék aláhúzni. A Galileo, mint az összes többi infrastruktúrális projekt, például a TENEK, több költségvetési évre terjednek ki. Éppen ezért a magángazdaság számára nagyon nehéz volt előrejelezni, hogy mi várható majd néhány éven belül. A finanszírozás már százszázalékosan állami, tehát nagyon fontos ez az aspektus. Nagyon lényeges, hogy több éves költségvetés legyen. És ha ilyen több éves projekteket tervezünk, hogyan lehetne jobban dolgozni, hiszen csak több éves költségvetéssel tudunk dolgozni. Tehát, és ez a több éves finanszírozás meg túlmutat a pénzügyi terven. A számvevőszék számára nyilván ez sok munkát jelent, de szerintem sürgős. Mert ez a jelentés, és azt a kérdést veti fel, hogy mi lesz a projekt további sorsa, mi lesz a karbantartással, a működtetéssel. Elképzelhető, hogy új modellekre lesz szükség. A keretprogramokhoz is lenne egy kérdésem. Láttuk, hogy a hatodik keretprogrammal vannak összefüggések. Az új finanszírozásnál a hetedik keretprogram is megjelenik, és jó lenne, hogyha megvizsgálnánk, hogy milyenek az összefüggés. A vevős székképviselője kíván hozzászólni a Alexander asszony felvetéseihez? Yes, thank you. If you allow me. Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor Odi úr megjegyzéseivel kezdenénk. Igen, ami a hibákat, az elmarasztalást illeti, hát úgy gondolom, hogy a PPP konstrukcióban valóban a magánszektort is illeti ez, mert nem tudtak bekapcsolódni egy ilyen volumenű projektbe. Nem volt igazából rendes tenderkírás, csak egy és hát gyakorlatilag egy jelentkező, egy kivitelező, egy építető konstrukcióban már is ott vagyunk a problémánál. Ez is mutatja, hogy az ilyen projekteknél küszöbb értékekre van szükség, és, és meg kell határoznunk, hogy mit várunk el az ipartól, az ipari szektortól, akár százalékos arányban, főleg, hogyha ugye ilyen űrtechnológiai kérdésekről beszélünk ez nem feltétlenül válasz az itt ütemezés és pénzügyi elmaradásokra persze. A mm, jelentésünk elkészítése során háromszor is találkoztunk Barózó elnökkel, és nagyjából azért ugyanúgy láttuk ezeket a problémákat, és ezeket eh, ugyanazokon az oldalakon meg is találhatják a eh, jelentésen belül. Ajala asszony, azt, hogy hol voltak a hibák a PPP konstrukcióban, ezt elemeztük, és hogy a jövőben ebből mit tanulunk. Hát azért a versenyképesség eh, jó lenne, hogyha megmaradna részünkről, és a, a bizalom különösen fontos, mert a PPP konstrukcióknak hát ez is az egyik lény, lényege, de ezen a területen akkor jobban kell vizsgálódni. A számvevőszéki ellenőrzések nyilván kiterjednek a Galileóra és a más projektekre is ezeket a munkákat folytatni is fogjuk. A költségvetést illetően azt gondolom, hogy a politikát alakítók számára nagyon lényeges az, hogy meghatározzák a saját feladatukat, és hová kívánnak forrásokat allokálni. Tehát ezekről a megállapodásokról az érintett feleknek kell megállapodni. Ami pedig a részesedést illeti, hát olyan 10-40 százalék szokott esni az ipari szektorra, hát ugye itt csúszások vannak, eltérések vannak, ez már is hibát rejt magában. Az föltűnt, hogy azért olyan nagyon nagy lekesedéssel nem fogadták ezt a projektet és a beszámolót sem, Az egész projekteknek, vagy ennek a projektnek a gyümölcseit viszont hát remélhetőleg, főleg így, hogy most a közösség kell, hogy finanszírozza, ő is fogja majd learatni. Európai Bizottság képviselője Verre Fúr kap szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. A TREN főigazgatóság nevében szólok Először is köszönöm a számövőszéknek, és köszönöm az előadónak a dokumentumokat. A múltat meg kell vizsgálni, hogy miért változott meg a helyzet. Tehát 2006-ban más volt a helyzet, mint most és már akkor utaltunk rá, hogy a PPP konstrukcióban nehézségek vannak. Technikai mm, nehézségek is voltak, hiszen teljesen eh, technikai szűzföldről volt szó. A bizottság módszere az volt, hogy 100%-ot finanszíroz az EU, a bizottság átvette a projekt vezetését, ez pedig eh, most teljesen máshogy néz ki, mint abban az időben, amit megvizsgált a számvevőszék. 2009 áprilisa óta ismét teljes hatalommal rendelkezik a bizottság az Európai űrkutatási Hivatalon keresztül. Természetesen ez egy új helyzet. Ez lenne az első válaszom a kérdésekre. Ami pedig a Galileót illeti, és ez a, a rendeletnek is megfelel, tehát az Európai űrkutatási intézettel szerződésben rögzítettük, hogy hogyan gondoljuk a feladat megosztást és kialakítottunk egy igazgatási szerkezetet is, amely jobb, mint 2005-2006-ban. A számvevőszék ajánlásaihoz annyi szeretnék hozzáfűzni, hogy nincs elég emberi erőforrásunk, de azért most már több szakértőnk van, mint korábban. A megfelelő határokon belül több emberünk van, tehát 75-85 ember csak a Galileo projektben dolgozik. Az ezzel és a többi partnerünkkel is újra definiáltuk a feladatokat, harmadsorban pedig szeretném elmondani, hogy a, az intézmény közi együttműködés is sokkal jobb, hiszen egy csoport rendszeresen találkozik, összejön, és megtárgyalja a helyzetet. Ami pedig a célkitűzésekre vonatkozik, a szándékokra, a Galileo szándékaira, elmondhatom, hogy a bizottság kötelezettséget vállalt, hogy az Európai Parlamentnek 2010 elején egy jelentés nyújt be, amelyben ismét összefoglaljuk a helyzetet. Javaslatokat is teszünk, a célkitűzésekhez, és azt is szeretnénk vázolni, hogy hogy tudunk a tényleges felhasználás fázisába átlépni. Természetesen agályokat is megfogalmazunk majd. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt kell mondanom, hogy a kommentárok kielegítenek, amiket kaptam a számvevőszéktől. Rendi képviselő következik. Köszönöm szépen. Nának úr. Köszönöm a számvevőszeknek és a jelentéstevőnek is, Liberecki úrnak a hozzászólásait. Liberecki úr világosan vázalta a helyzetet kedvezőtlen az, hogyha egy ilyen léptékű projekt, amely stratégiai fontosságú egész Európa számára ennyire félre megy, ennyire félre csúszik, és éppen ezért a tagállamok szerepe is speciális a Liberacki jelentésben és a szemövőszék jelentésében az el, hogy a tagállamok főként saját érdekeiket követték. Megpróbáltak iparuknak jó start pozíciót biztosítani, és ez bizonyosan nem kedvezően hatott a projektre. Azonban kérdés, hogy milyen más szerepek volt a tagállamoknak, hiszen volt olyan, voltak olyan tagállamok is, amelyek rendkívül kritikusak voltak a teg, az egész Galileo projekttel kapcsolatban, annak stratégiai jelentés, jelentőségétől eltekintve. Tehát meg tudják e nevezni ezeket az országokat, amelyeknek pénzügyi miniszterei már kezdettől azt mondták, hogy ezt nem tartják jónak, és egyes tagállamok magatartása talán hozzájárult ahhoz, hogy ez az egész projekt ennyire elhúzódott és ilyen sokba kerül. Talán a pót költségektől való félelem volt az, amely a költségek kímértékű növekedéséhez vezetett. Szeretném, hogyha a bizottság erre reagálna, és kíváncsian várom a választ. A tagállamok szerepe még rontott a helyzetet, és az is, hogy az egyes partnerek szerepe nem volt világosan körvonalazva. Elnök, köszönöm. Ha a bizottság képviselője hozzá akar szólni ezekhez a kérdésekhez, akkor önni a szó. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi keret lehetővé teszi azt, hogy sikeresen lezárjuk a projektet. És pedig a határidőkön belül minden technikai nehézség ellenére, hiszen roppant összetett programról van szó. És természetesen más a pénzügyi helyzet is, mint a legutóbbi programozási időben. Igazából az összes szál a kezünkben fut össze. Tehát főleg akkor, hogyha belegondolok, hogy mi történt 2009-ben. Tehát most már vissza is tekinthetünk. Az új időzítés, az új határidők, amelyeket az új rendelet alapján szabtunk, száz százalékig megegyezik a célkitűzéssel. Felszólaló? Senki? Akkor tehát köszönetet mondok és üdvözlöm a szemvevőszék és az Európai Bizottság valamennyi képviselőjét, értékes hozzájárulásaikért köszönetet mondok e vita során, és nem is marad más hátra számomra, mint hogy emlékeztesek arra, hogy november 3-án, 4-én, illetve november 10-én kerül sor következő üléseinkre. Hogyha egyéb megjegyzés észrevétel nincs, akkor ezennel a szakbizottsági ülést berekeztem. Tessék, tessék. Andreas úr. Yes, I would like to demand... Igen. Szeretnék egy változást eh, a július 21-i jegyzőkönyvben. Azok neveit is eh, vegyük fel, akik eh, az akik szavaztak a szakbizottságunk alelnökének személyéről. Köszönöm. Vuole intervenire qualcuno su questo? Fel akarsz szólalni valaki ezzel a ponttal kapcsolatosan? Senki? Rendben. No por favor es que no sé muy bien lo que acaba de, preguntar y lo que le acabamos de plantear a la señora andreasen es decir no se puede pedir a posteriori un voto nominal si es de lo que se trata. No acabo de entender qué es lo que nos ha pedido. Porque... tehát a név szerinti szavazás eredményéről van itt szó. Rendben van az, ami az alelnökök megválasztásával kapcsolatban történt. Miért nem kérünk név szerinti szavazást? képviselőknek tudniuk kell, hogy mikor történik név szerinti szavazás. Nem értettem, hogy mit kért a képviselő asszony, nem értettem jól. Anderson asszony, hogyha pontosítani akarja, tessék. I am not asking for a roll call vote. I'm asking for the names of the people who voted. All the list of the people. Azoknak a listáját szeretném kérni, akik szavaztak az alnek alelnökök személyéről. Nem azt kérem, hogy mit tehát a szavazatuknak a, az eredményét, az igent vagy a nemet tegyük közzé, hanem azért tartom ezt az egészet nagyon lényegesnek, mert például engem leszavaztak alelnökként, és érdekes módon ennek az egész ügynek a kontextusa az úgy eltűnt. wysłuchałem i przyznam się, że jestem dość mocno zdziwiony, bo to by wyglądało. Nagyon meglepett ez a kérés, hiszen ez egyfajta cenzúra kérelmenne, hiszen van egy listánk a résztvevők neveivel. Ez tehát nem titkos. Ez a lista rendelkezésre áll, minden jegyzőkönyv rendelkezésünkre áll. Tehát nincs ö, szavazás kötelezettség, a szavazás a jogunk van. A jelenlévők listája pedig ö, megjelöli, hogy ki élt szavazati jogával az adott napon. Azt hiszem, hogy ez megoldja a kérdést. I think this is not the end. Úgy gondolom, hogy ez nem a dolog vége, hiszen a részvevők listája hosszabb, mint a szavazók listája. Tak i tutaj jest zgoda. Igen, köszönöm. Egyet értek ezzel, de nem minden részvevő köteles a szavazáson részt venni. Az egy privilégium, és dönthetek, hogy szavazok vagy nem szavazok. Én ott voltam az ülésen, és szerintem elég az ülésre részvevők listája. Sí, uh, eh, l'onorevole Andreasen... Andreasen asszony ragaszkodik kérelméhez, tehát szavazhatunk erről. Döntsünk erről. Ki van mellette, ki van ellene? Ki támogatja Andersen képviselőasszony kérelmét, emelje fel a kezét. Three. One, two, three, four. Four. Yeah. Ekkor. Ki van ellene? One, two, three, five. five. Elutasították Andersen asszony képviselő kérelmét 4-5 arányban viszont lehet, és a tessék. Including in the minutes that I Kérem szépen akkor, hogy a jegyzőkönyvben rögzítsék, hogy én kértem ezt a tisztázást. Preg. Természetesen. Tessék. Én is ezt javasolnám, és kérném a titkárságot, hogy az ügyrend értelmében lehet-e egy ilyen lépés. Tehát Liberacki úr azt mondta, hogy van jegyzőkönyv, rajta vannak a részvevők, és szerintem nem kell, nem kell név szerint felírni az embereket. Igazából csak a szavazóképessége kérdés a lényeg. Tehát eh, nem kértek név szerinti szavazást, és éppen ezért a titkárság tisztázza, hogy most van valami új dolog, vagy hogy az ügyrendben erről szólnak-e. Tehát, hogy igazából vétünk, vagy nem vétünk a szabályaink eh, ellen. Perfekt.